Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Üdvözlök mindenkit a mai külügyi bizottsági ülésen. A napirendünk első pontja a mai napirend jóváhagyása. Van-e ezzel kapcsolatosan észrevétel? Nincsen, akkor úgy veszem, hogy elfogadtuk a napirendet. Az elnöknek most nincsen bejelenteni valója. Azonnal eh, rá is térhetünk a harmadik napirendi pontra közmeghallgatást szerveztünk a Líbia számára adódó lehetőségek a jelenlegi regionális kontextusban. A napirendi ponthoz külön programot osztottunk ki. Szeretném üdvözölni a vendégeinket, Panzeri úr nevében is. Szak albizottságunk, az Emberi Jogi Albizottság elnöke ő, és ő lesz mellettem ennek az ülésnek a társelnöke. Szeretném üdvözölni vendégeinket. Mohamed Farhat, a líbiai küldöttség, eh, követség vezetője, illetve az eh, Karim Mezran urat is üdvözlöm az Atlanti Tanástól. Mattia Toaldo úr sajnos utolsó pillanatban lemondta a részvételét, a, ebben a szakbizottságban sokszor szóba került már Libia helyzete, nagyon törékeny a politikai helyzet is, illetve a biztonsági helyzet is az országban. A libiai politikai megállapodást két éve írták alá, viszont nem hajtották eddig végre, mert belső viták zajlanak, és még mindig kérdés, hogy a felek képesek-e megállapodásra jutni az U, az Európai Unió a tárgyalási folyamatot támogatja, és egy megújított cselekvési terv is készült a politikai megállapodás végrehajtásáról. Most nagyon kíváncsian hallgatjuk vendégeinket a lehetőségekről. Nagyon fontos, hogy elkerüljük az erőszak eszkalációját, már nagyon sokat szenvedett a lakosság, és egy ilyen erőszak hullámmal tovább csökkenne a békés megoldás lehetősége, pedig Líbia kulcsfontosságú a térség békének kialakításában. A legtöbb szereplőnek megvan a maga érdeke Líbiában, a szomszédos államoknak, illetve Oroszországnak is egyre jelentősebb a szerepe. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes vitára számíthatunk ma, de még mielőtt az előadóinknak megadnám a szót, szeretném önöket emlékeztetni, hogy Tajani elnök bejelentette, hogy az Európai Parlament képviselői még évig előtt Libiába látogatnak. Ajánlást is fog készíteni az AFET Libiával kapcsolatosan. Panzeri kolléga lesz az előadó. Most azonnal meg is adnám a vendégelőadóinknak a szót. Először az Európai Unióban eh, szolgáló eh, libiai követség vezető helyettesét hívom felszólalásra, Mohamed Farhat urat. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés, hogy ma itt lehetek. És szeretnék Líbia súlyos helyzetéről beszélni ma. Azok önök közül, akik követték 2011 óta a líbiai fejleményeket, ismerik az ország sajátosságait, és tudják, hogy kritikus helyzetben van az ország. Elterjedtek a fegyverek, nagyon sok fegyveres csoport van jelen, szétforgácsolódtak a politikai erő, korrupció, súlyos problémát okoz és folyamatos kormányváltások történtek, de nem sikerült a kívánatos célt elérni, a demokratikus átmenetet. Pontosan amiatt a politikai megosztottság miatt, amely a különböző rivális csoportok felbukkanásával állt elő, amelyek egymást próbálják felszámolni. Nagyon sok rossz döntést hoztak a korábbi kormányok, ez is hozzájárt, hogy, járult, hogy egyre több fegyveres csoport él vissza a közforrásokkal, állami forrásokkal. 2014-ben fegyveres konfrontáció is történt az északi, illetve a nyugati ország részben párhuzamosan. Így az állami intézmények is felbomlottak, megoszlottak. A a 2014-es választások alapján eh, állapítja meg legitimitását, míg eh, a kormány egy olyan eh, legfelsőbb bírósági döntése alapozza legitimitását, ami az úgynevezett februári úti terv alapján történt alkotmánymódosításon alapul. A két kormány próbálja ellenőrizni a szuverén állami intézményeket, különösen az olajkorporációt, illetve a Libiai Központi Bankot megpróbál két különböző intézményt létrehozni minden ágazatban. Az ENSZ, mint önök is tudják, külön megbizottat küldött Líbiába, és megpróbál megállapodást tető alá hozni, és újra egyesíteni az állami intézményeket, illetve a kormányt egységesíteni. Hassan Salama a harmadik küldött, az kereti egyezmény aláírása óta, ez 2015. decemberében volt, amióta tervét bejelentette múlt szeptemberben, hogy a libiai politikai megállapodást módosítsák, illetve hogy országos konferenciát tartsanak és választásokat. Benyújtott egy javaslatot az úgynevezett végrehajtó hatalom javaslatot. Két körben egyeztettek a párbeszéd bizottságok, és november 24-én a HOR ülést tartott, és a, az említett javaslatot jóvá hagyták, és az állami tanács időközben még nem adta meg jóváhagyását. Tudni kell, hogy a megoszló, megosztott érdekek, illetve a politikai értetlenség, éretlenség mindig akadályozta a politikai megállapodásokat. Az a közvetítési mechanizmusokban nincsen az nyomásgyakorlásnak eszköze jelen, ezért nem tudtak eddig eredményt elérni. A szkeráti megállapodásból eredő hatalmi erők legitimitás, legitimitása kétes. A nemzeti kormány két éves megbizatása december közepén lejár, ezért Líbiában várható, hogy még bonyolultabb forgatókönyvek valósulnak meg. Megint elképzelhető, hogy ezt kihasználják a fegyveres csoportok, hogy teret nyerjenek, új politikai megállapodások jöhetnek létre, és Lassan Szellem terve alapján létrejöhetnek újabb erők, de lehet, hogy a terv végrehajtásához már nem kötelezik el magukat. Líbiában szükség van arra, hogy politikai megoldást találjanak, és újra egyesítsék a fel, megosztott intézményeket. Ez azt tenné lehetővé, hogy egyesítsék a hadsereget, különösen a szervezett hadsereget, és azokat az erőket, amelyek hajlandóak az államot támogatni. A végrehajtó hatóságnak csak akkor lehet valós hatalma, ha ellenőrizni tudja a határokat, a szárazföldi, tengeri és légi határokat, és védeni tudja a létfontosságú létesítményeket és az energiaellátást. Mindenki tudja, hogy az olajterminált és az olajmezőket már több mint három éve lezárták. Bizonyos csoportok az elmúlt hetekben is szeretnének azzal előnyt nyerni, hogy zsarolják a kormányt. Például legutóbb egy kis fegyveres csoport lezárta a vízellátást Nyugat-Líbiában, Tripoliban is kétszer is 45 napon belül, hogy nyomást gyakoroljon a kormányra, és szabadon engedjenek egy letartóztatott követőjüket. A pénzügyi reformprogramokat is végre kell hajtani, hogy ellenőrzés alá vonják a közkiadásokat. A jelenlegi gazdasági válság az kimerítette a libiai állampolgárok tartalékait elinflálódott a libiai valuta. Órákon át kell várni a bankban, ha pénzt akarnak eh, kiváltani. 28% fölött van eh, a munkanélküliség, és rendkívül sok a szabálytalanság. A megszorító intézkedések és a pénzügyi leformok óriási jelentőségűek lennének, figyelembe véve az összesített költségvetési hiány a GDP 200%-a. Az állami adóság 70 milliárd líbiai dinár volt ez évben, azon felül, amit a kormány ezen kívül költött, ami mint egy további 20 millió líbiai dollár. 74 milliárdra emelkedett az összkiadások száma, és a harmadik elem pedig az, hogy az egységes kormány majd továbbra is támogatni fogja a nemzeti együttműködés rendszerét, amely 1,6 millió hordó napi ex, olajexport lehetőséget tesz lehetővé. További problémát jelent a lakhatás a bengázi területeket is beleértve. A harmadik szempont egy szükséges átfogó nemzeti léptékű program végrehajtása. A korábbiakat a 2011 óta Líbiában nem sikerült megvalósítani. A bányászati program Bengázi és egyéb városok számára például alapvetően fontosak. A következő az enklávék, terrorista enklávék elleni harc. A politikai megoldás, a Nemzeti Egység kormánya és ennek elfogadása lehetővé teszi, hogy ezekkel az alapvető kérdésekkel foglalkozhasson a kormány, mint eh, a nemzeti megbékélés, a az áthelyezett személyek kényszeráthelyezésben lévők visszatérhetős, visszatéríthetősége, ami eddig nem volt lehetséges, a, és a, a bűnözők bűncselekmények kiderítése, ami eddig a, a rendőri szervek és a, az eljárások elégtelensége miatt nem volt lehetséges. A tengeri és földi utakon való csempészés elleni fellézépés is fontos. Ez is a diszfunkcionális büntető eljárási rend miatt nem volt eddig lehetséges, ezzel sürgősen foglalkoznunk kell. Ha megengedik, most áttérnék arra, hogy a migrációról beszéljek. Országunkban az elmúlt migrációs fejlemények tükrében a libiai hatóságok komolyan foglalkoztak a legutóbbi jelentéssel, amelynek alapján eh, Tripoli városa kör, eh, környékén és külső területein jelentős mértékben eh, fellépnek a bevándorlók ellen, ez embertelen, és a megfelelő apparátust felszólítottuk arra, hogy ezeket az eseteket derítse fel, derítse ki, a, mobilizálja az összes lehetőséget és erőforrását akkor, hogyha a meglévőek nem lennének ehhez elegek. A szubszaharai országok ból érkező bevándorló mennyiség, bevándorlás mennyiség a határellenőrzés kielég, nem kielégítő vélt, amiatt szintén nem elfogadható. A, mint önök is tudják, több mint 65 millió migráns vagy menekült és kihelyezett, áthelyezettél világszerte. Az IDPS a Szubszahara régióban a közel-keletinél is nagyobb, összesen 40 millió van az áthelyezett, és a 40 milliónak több mint egy harmada a Száhel és Szubszahara régióban vannak. A fegyveres konfliktusok, terrorizmus, éghajlatválság mellett még igen jelentős lakosság növekedés is van. Itt van a legnagyobb a világon 2015-ben már az ENSZ jelentési adatai szerint. Az afrikai munkaerőpiac a következő 20 évben 20 millió munkahelyet kell, hogy biztosítson évente. Ennek tükrében Líbia egyedül nem tudja a délről északra áramló ember árad, emberi, á, ember áradat áramlását kezelni. Eddig még soha nem ké, mondtuk, hogy a határok mentén falakat akarnánk építeni, ehelyett Líbia fejlődést, beruházást kért a migrációs, a migrációs ö, indítatású országokban. Nemzetközi partnerekkel együtt próbáljuk megtalálni a migrációs gyökerek okát, és azt felold, azokat feloldani. De az ENSZ ügynökségei és Európa a mentés nevében és a lib, ö, libiai migránsoknak adott ö, támogatás jegyében pontosan azt csinálja, amit általában annak nevezünk, hogy a kocsit fogjuk a ló elé. Líbia nem tudja a migránsok számára a biztonságot megteremteni, hogyha a líbiaiak sem élnek biztonságban. Mint mondtam, átfogó tervre van szükség, amelyben Líbia háborúból kilépő ország rengeteg kihívással küzd, nem csak a migrációval. Az EU tagállamok Görögország, most Olaszország például jelentős szolidaritást mutatott. és az európai közösség élvezte a líbiai hatóságokkal való együttműködést. Nyilvánvalóan egzisztenciális kihívások vannak. Az Afrikai Unió ennek ellenére nem tudott egyetlen egy módon sem segíteni Líbiának igazolatlan bűnügyi gyakorlatokat, Líbiát gyakorlatilag rabszolgaként hagyják ezen a piacon. Többféle formájú rabszolgaság létezik a migrációs útvonal mellett az IOM jelentései szerint is. Líbia a régióban a lehetőségei jelentős mértékben attól függnek, hogy milyen tudjuk helyreállítani a líbiai állam alapjait, mikor tudjuk stabilitást mind a szubszaharai, mind a mediterrán térségben biztosítani. Rengeteg ki nem aknázott természeti erőforrás van Líbiában, amely több millió munkahelyet tudna líbiaiaknak és afrikaiaknak biztosítani. Az ígéretes beruházási terv, fejlesztési csomag, tulajdonképpen olyan megoldás, amivel két legyet ütünk egy csapásra. Líbia autonóm kedvezményezett kereskedelmi rendszert kaphat, amivel a régi libiai mezőgazdaság, halászat, élelmiszerágazatok jelentős mértékben fejlődhetnének az európai exportok lehetőségével. Rengeteg európainak, fiatal libiainak tudna munkahelyet is biztosítani. Itt most Befejezném, és biztos vagyok abban, hogy lesznek kérdések. Köszönöm, hogy eddig meghallgattak. Köszönöm. Most pedig megadom a szót következő vendégünketnek, akit, akit itt már bemutattak. Köszönöm szépen, elnök úr, bizottság, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy szólhatok Líbia kérdésével. Nagyon szépen köszönöm Fenhár doktor úrnak ezt a nagyon érdekes és részletes jelentést. Megpróbálok az én előadásomban nem ismétlésekbe bocsájtkozni. It is important to understand a couple, of, a couple of points. The collapse of Libya after the 2011 revolution has many causes. Nagyon sok oka van Líbiának, eh, ahogy eddig eh, elha, eh, elhangzott, vannak olyan okok, amelyek Líbia történelmére, a, a megosztottsága soha nem volt egységes, gyenge identitás, ez is, de vannak újabb okok is, a Kathafi rendszer, az, ahogy Kathafi Líbiát a megosztó irányítással vezette, azzal, hogy a líbiaiak identitását gyengítse a palesztin dimenzióval. De nyilvánvalóan vannak olyan okok is, amelyek közvetlenek, közelmúltból vannak. Ezeket én a forradalom két eredeti bűnének nevezem. Az egyik az az, hogy nem értettük meg, hogy ez nem az emberek diktátor elleni és kiszolgálói elleni forradalom volt, konszenzus volt, a lakosság körében Kathafi támogatták, nem ítélték el. És az, hogy nem ítélték ez, ezzel a líbiai elit alulbecsülte a, lem, a nemzeti megbékélés lehetőségét. Sietve, átmenetbe, választásokba üzték az országot, és nem értették meg, hogy kellett volna egy megbékélés, újratárgyalás annak a meghatározása, hogy mit is akarnak az emberek Líbiával. Ez pedig nagyon fontos, Egy olyan szempontból is, amire később szeretnék visszatérni. A második eredetű bűn az az volt, hogy a külföldi beavatkozások jelentőségét alulbecsülték. Azt mondták, hogy csak a líbiai ifjúság, az emberek voltak azok, akik kimentek az utcára és harcoltak, csak ők érték el. A NATO intervenciót alulbecsülték. Emiatt azonnal elutasították a NATO támogatását a forradalom utáni időszakban. Ezt persze most mindenki elfogadja már. A győzelem eh, hullámát megülve sokkal jobb lett volna, hogyha a NATO segítségével leszerelték volna a milíciát, nem, új nemzeti hadsereget eh, alakítottak volna ki, de ez sajnos nem történt meg. Ez a két eredendő bűn az, amely véleményem szerint meghatározta a későbbi folyamatokat. Ez a fajta zűrzavarba vezető spirált ez indította el. A milícia fizetése, a megvásárlása, ami további fragmentációt, széttöredezettséget e, idézett elő, és az állandó konfliktus magjait szórta el. A 2014-es robbanás és hafter generális vagy tábornok Bengáziban a Tripoli erőkkel együtt sokkal jobban tudják természetesen mindenkinél, hogy mi is történt akkor. Nos, ezekkel kapcsolatban csak azt mondom, hogy a, ne essünk bele abba a csapdába, amit néhányan narratívaként próbálnak, hogy az iszlamista radikalisták és a nacionalisták álltak volna szemben. Nem, nem az az igazi. Az igazi narratív és az igazi oka a megosztottságnak az az, hogy van, van, vannak olyan erők, akik úgy gondolják, hogy nem lenne rossz, hogyha visszatérnénk a Katafi nélkül a régi rendszerbe. Az, mert hogy milyen jó kis kormány volt az. És ezek az erők forradalmiabbak, de valami mást szeretnének. Mindkét fél, mindkét oldalon megvan ez a fajta kettős gondolkodás, vannak a szalafisták, iszlamisták, akik harcolnak, és vannak olyan iszlamisták a Szerrázs, Libedon területeken is. És vannak szekularisták is, ha mondhatni liberálisok és abba, a másik oldalon is. Ez csak azért mondom, tehát hogy nem monolitikus, nem homogén két csoport harcol egymás ellen, hanem mindkét oldal fragmentált minden szinten. Tény, hogy a libériai emberek szenvedése mérhetetlen, elviselhetetlen és jelentős félelmek élnek összeomlott az ország. Nincs villany, víz, fűtőanyag, nincs pénz, készpénz. Nos, ahogy elhangzott, nagyon nehéz Líbiában ma tovább lépni, élni. Éppen ezért arra van szükség, hogyha meg akarjuk menteni Líbia átmenetét, ha meg akarjuk menteni azt az álmot, hogy egy olyan ország legyen, amely pluralista rendszer, még ha nem is hívjuk demokráciának, de nyitott rendszer, akkor alapvetően fontos, hogy a nemzetközi közösség egységesen lépjen fel, és mögé álljon az, e- az ENSZ tervének. Mielőbb, mielőtt vesztünk, és remélem egyetértenek ezzel. Mielőtt elveszítjük a líbiaiakat, mielőtt apatikusakká válnak, mielőtt eltávolodnak, mielőtt azt mondanák, hogy mindegy, ha Kadafi jön vissza, jó, csak enni le, legyen mit ennem, legyen hova mennem. Ugye ez a végnek a kezdete. Ha nem lépünk gyorsan, ha nem, akkor nem sikerül visszanyerni az embereket. Nem lehet újra aktivizálni, nem lehet újra reményt adni neki. Nem tudjuk, nem tudjuk őket arra ösztönözni, hogy csatlakozzanak és dolgozzanak a változásért. 13 óta az ENSZ vezette mediációval. Nem kell, hogy mondjam önöknek, a tárgy, az, hogy tárgyalások vannak, amikor két oldal olyan helyzetben van, hogy nem tudnak leülni egymással, nem tudnak tárgyalni, akkor nagyon nehéz közvetíteni. Tény, hogy az emberek ez, az emberek látják ennek a kárát, nem a főszereplők. A mediáció még nincs megfelelő helyen. Az ENSZ ugyan felajánlotta valóban a saját közreműködését. Sajnos azonban Ez a közvetítés nem kecsegtetett túl nagy reménnyel az elejétől fogva. Annak ellenére, hogy nagyon komoly személy volt a közvetítő. A nemzetközi közösségben valóban volt egy olyan képzet, hogy persze mindenki ott áll mögötte, de ez ténylegesen nem volt meg. A nemzetközi közösség E, bizonyos szereplői egy oldal mellé álltak, ugyan azt mondták, hogy támogatják a közvetítőt, akárki is volt az, Hafta e, tábornokot, e, csapatjait. Mégis nem kiegyensúlyozott közvetítés nem vezethet eredményre már voltak problémák a közvetítés elején, és nem tartalmazott egy biztonsági útvonalat, amit szintén látni kell. Ennek súlyos következményei is lettek. Hogyan tovább? Ha az a, a cél, hogy a parlamentáris rendszert, az átmenetet, az ország stabilizálását akarjuk, akkor két alternatíva van szerintem. Ez nem jelenti azt, hogy ne történhetne más is, csak nemzetközi szempontból, a mi szempontunkból mondom, hogy hogyan tudjuk a támogatást kivetíteni. Az egyik az nyilvánvaló, meg kell találni az igazi egységet, kohéziót és erőt, a, a Szalám misszió mögött. Politikai megállapodás hiányában ez az egyetlen lehetősége, ahogy a, a biztonsági tanács is azt jelezte. Minden egyes küldött azt mondta, hogy hogy mindez túllép minden a határon. Azt, hogy mit jelentette ez, azt senki nem mondta meg pontosan. Nagyjából annyit, hogy nem állnak mögé. Mi a célja a tervnek? Az, hogy lássuk, hogy szelleme mögött ott áll a támogatás teljes mértékben, és segítik a tervének megvalósítását. Van azonban egy probléma, amiről már beszéltünk. Szeleme valóban egy tervet állított össze, ami tudományos értelemben okos, a líbiai megállapodást módosította, csökkentette az elnöki tanács tagjainak számát 9-ről 3-ra, az egyes cikket felvette, jó, ez, ezt követően azonban volt egy nemzeti konferencia, amely befogadó kellett volna, hogy legyen minden oldalról, a lehető legtöbb líbiai között meg kellett volna tárgyalni. Valószínűleg nagyon fontos kérdéseket az ország jövőjével kapcsolatban. És előkészíteni a választásokat, és majd az alkotmány módosítását, és utána választásokat. De a sorrendet nem határozták meg. Múlt szombaton Rómában azt hangzott el, hogyha nincs megállapodás arról, hogy az LPA-t hogyan módosítsák, és ugye nincs is megállapodás sem, mert a két bizottság nem tudott megállapodni, akkor mégis átlép a, a tábornok a következő nemzeti konferencia szakaszra, február-márciusban. Nem tudom, hogy önök mit gondolnak erről, de szerintem ez problematikus. Rendkívül nehéz lesz. És ez az út tulajdonképpen megnyitja a lehetőséget azok előtt is, akiknek semmi oka nincs arra, hogy támogassák ezt az előrehaladást, és katonai csoportok újra a vákumot kihasználva átvehetik a hatalmat. Ez a veszélye ennek, ha nem módosítjuk a líbiai politikai kereteket, és túl hosszú ideig tart az egyeztetés. Attól tartok, tehát, hogy az időzítés, a sorrend nem megfelelő. Hogyha túl hosszú időre húzzuk el, akkor nem igazán tudom, hogy célba érhetünk-e. A második alternatíva pedig, és ezt kicsit provokatívan is mondom, nem jól végig gondolt elemként, hanem csak a következőt mondom. Ha nem mosdosítják a tervet és szellemi tervét, így megvalósítják, akkor ahelyett, hogy csak karvatett kézzel, ölbetett kézzel ülünk a második lépésre. Egyszerűen próbáljunk új lapot kezdeni, és azonnal tartsunk választásokat. Nagyon nehéz megszervezni ezt, nincs túl sok értelme, mert nincsen alkotmány, és sok a belső vita. Tudom, hogy nagyon sok a nehézség, sokféle a nehézség, és sok ellenvetés lehet felhozni az ötlettel szemben. De ha a szellemi terv nem működik, a, akkor ez az egyetlen alternatíva, hogy a lakosságot megint bevonjuk ebbe a politikai folyamatba. Mondjuk el nekik, hogy milyen fontos az a választás, és hagyjuk, hogy ők döntsenek, ki irányítja az országot, és milyen feltételekkel úgy gondolom, hogy ez lehet az egyetlen módja annak, hogy megállt parancsoljunk az a, a katonai megoldásoknak, a fegyveres megoldásoknak az ország irányításában. Um, of course, if this avenue is taken, then it is evident. Hogyha ezt az irányt, ezen az irányon indulunk el, abból is látszik, hogy milyen eh, fontos a nemzetközi közösség szerepe az ENSZ-nek és az Egyesült Államoknak, az egyes Európai Uniónak is támogatnia kell a választásokat Líbiában, és garantálnia kell a nyomonkövetést és a támogatást, az egész folyamatot támogatva. Ha ez megtörténik, akkor van esély hogy a libiai nép megint részt vegyen a politikában, és talán így az átmenetet meg lehet menteni. Itt most lezárom a beszédemet, és remélek, remélem, hogy tudok majd a kérdéseikre válaszolni. Köszönöm. Köszönöm ezt a prezentációt, és ezeket a provokatív jellegű megjegyzéseit úgy szintén. Most pedig hallgassuk meg a képviselők véleményét. Mindenek előtt Inez Ines Ayala Sendernek szeretnék szót adni, aki a Magreb országokkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó delegáció elnöketes. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos nem tudtam időben megérkezni, sok más dolgom volt, és nem tudtam az összes előadást meghallgatni, Verdad que, eh... Valóban igaz, hogy az elmúlt napokban tehát a határidőt megelőző napokban, amely határidőt a közös megállapodásra szabtak meg, nagyon sok kérdés merül fel, ahogyan hallottuk is az előadásokból. az európai intézmények szempontjából, illetve a mi nyilatkozatunk szempontjából, hiszen egyértelműen támogatásunkról biztosítjuk a politikai megoldás, a politikai megállapodás útját. Ezért nagyon fontos az in- a nehézségeket legyőzni, és választási folyamatot támogatni és indítani, ahogyan ezt most hallottuk is. Ugyanakkor jelen pillanatban az a benyomásunk, hogy egyféle olyan szándék bontakozik ki a december 17-i határidő közelettével, esta digamos, eh, figyelembe véve a különböző szereplőknek a szerepét, velük egyeztettünk is, és megpróbálunk együtt működelők a úti terv megvalósításában. Tehát az lenne az elképzelésünk, hogy keressünk egy közös célt, hogy az elnök és a, nem csak Macron elnök, hanem a nemzetközi közösség is fellépjen ezen eljárás érdekében, hogy minél hamarabb választást lehessen szervezni. Ahogyan ezt le lehet szűrni a találkozókból, beszélgetésekből, a legfontosabb aggályunk, vagy legalábbis az enyém személyesen, hogy hogyan tudjuk felhasználni ennek a tervnek a különböző elemeit, egyféle kiindulási pontként a tovább lépésben, és hogy valamiféle kedvezményezeti álláspontot alakítsunk ki, az alapján, ami elhangzott korábban. Tehát ez az én benyomásom, amit leszűrtem a beszélgetésekből, a tájékoztatásokból. Lehet, hogy ez inkább egy személyes megközelítés, de nagyban egyezik azzal, amit az előbb hallottam az előadóktól. Minden esetre annak ellenére, a nagy kérdések ellenére, amelyek felmerültek, a tuti tervvel kapcsolatosan. Természetesen nagyon fontos, hogy a, amikor elérkezik ez a határidő, együttműködés legyen, és egy politikai megállapodás. Ez tehát a mi álláspontunk és a mi szándékunk, legalábbis a Parlamentközi Bizottság így gondolkodik, én ennek vagyok az elnöke. Köszönöm. Most nézzük meg a politikai frakciók nevében felszólalókat. Mindenki két percet kap. Gáler képviselővel kezdjük. Köszönöm szépen ezeket a beszámolókat és betekintéseket, amiket nyerhettünk. Én itt egy inkább operatívabb jellegű és sürgősségi pontra szorítkoznék, amikkel kapcsolatosan még keves, túl keveset tudunk. Talán a múlt héten az EU-AU csúcs, tehát az Európai Unió és az Afrikai Unió csúcs találkozóját követem nyomon. Nagyon sok jó szándék fogalmazódott meg ott, vagy a már fennel szakpolitikák folytatása, de volt egy újdonság is, úgymond ö, mellék érdekesként született arról döntés, hogy új országok is részt vesznek majd, mégpedig a menekült táborok fenntarthatatlan helyzetével kapcsolatosan. Itt az IOM hivatalos táborairól van szó. Ennek kellene átvennie ezeket az említett táborokat, és haza küldeni a menekülteket egy részről, más részről a politikailag üldözöttek kérelmeket nyújthatnának be akár Afrikából is. Ez egy némileg összetettebb ügy, és a kérdésem az lenne, hogy önök hogyan ítélik meg ezt a fejleményt, és ugye itt a hivatalos elismert táborok mellett nagyon sok magán börtön volt, úgymond, ahol fogságban tartottak embereket, vagy rabszolgának adták el őket, vagy váltságdiat követeltek tőlük, vagy értük. Önök hogyan értékelik annak lehetőségét, hogy ezt a fenntarthatatlan helyzetet meg lehetne szüntetni a menekült táborok kapcsán. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Jurek képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Van egy ö, elég részletes kérdésem, hogyha szabad ezt így bevezetnem. Mindkét az intézem ezt a kérdést nagyon általános információkat kaptunk, általános tartalmú információkat erről a szörnyű jelenségről, az ember kereskedelemről, a rabszolga kereskedelemről, az ember csempészetről. Egyesek semmi másból nem tudnak jövedelemhez jutni. Kaphatnánk-e tájékoztatást arról, hogy ki van ebbe bevonva, ki érintett, ez érdekelne engem. Ugye az embereket ezen kereskedelem tárgyaiként kezelik. Akár katonai célokra is használják őket, vagy bevetik őket. Ezen embercsempészetet akár a katonasság is támogatja-e? Hogyan néz ki ez a helyzet? Hivatalos szervek, katona, katonasság tesznek-e valamit, hogy ezt a szörnyű emberkereskedelmet megszüntessék. Szeretnék részletesebb információt kapni az emberkereskedelem helyzetéről. Jászony, köszönöm, köszönöm elnök úr. Kicsit reket vagyok, remélem, hogy nem okoz majd gondot ez a tolmácsoknak. Két kérdést szeretnék feltenni. Az első, a migránsok helyzete, egyes kollégáim már rámutattak erre. Van egy elmélyült, egy részletes vizsgálat ez ügyben, önök azt mondták, de nem elégségesek az eszközök, a források ehhez. És a Libe delegáció ugye szeptemberben kellett, hogy Líbiába látogasson, de biztonsági okok miatt ez a misszió nem valósulhatott meg. Ugyanakkor számos szereplővel találkoztunk Tunisban. Az első kérdésem, amit szeretnék tehát feltenni, a következő. Hogyan használják az EU-s segélyeket ezen kérdést illetően? Akár itt a határőrizetre is gondolok. Ugye itt egy megállapodás született a konferencia keretében, és ezt talán tiszteletben lehetne tartani hogyan segítenek a migránsok evakuálásában, és amikor lezajlik majd ez az elmúlt vizsgálat, akkor talán felderítik, hogy az igazságügyi rendszer, a maga a hadsereg is akár, amely a hivatos kormány ellenőrzése alatt áll, csak a terület egy nagyon kicsiny részén rendelkezik felhatósággal, csak ott tud cselekedni. Tehát szeretném megtudni, ugye Gáler úr is rámutatott, hogy a nem hivatalos menekült táborokban nagyon rossz a helyzet, ugye ez teszi ki a líbiai területen lévő táborok nagy többségét az ilyen jellegű táborok. Mi az OIM és az ÖSZR hivatalos képviselővel találkoztunk, és ők azt tapasztalják, hogy a helyzet állandóan változik. Hogyan lehet a kötelezettségvállalásokat tiszteletben tartani egy ilyen helyzetben? Ki tudja ezt megtenni? Mert Ugye az a benyomásunk, hogy megvezetik a nemzetközi közvéleményt ezen kérdéseket illetően, nem látunk tisztán. Aztán egyre inkább a helyi hatalom kérdése kerül itt előtérbe. Ez egy valóság Líbiában, továbbra is valóság marad, ez egy tény marad. Kérdésem a két előadóhoz, hogy hogyan gondolják, hogy, az, hogy ezen helyi hatalmakat be lehetne vonni egy olyan eljárásba, amiről professzor úr beszélt, hogy a lehető leginkluzívabb legyen ez az eljárás, a lakosságot legjobban bevonják ebbe a folyamatba, hiszen ezek a helyi hatalmak azok, amelyek lehetővé teszik az átmenetet az eddigi helyzethez képest. Elnök, köszönöm, Lockmiller asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a nyilatkozatot, illetve a bevezetőket és a kérdéseim. Először is a őrség képzése az EU részéről. Vannak olyan incidensek, dokumentált incidensek, amikor a civil szervezeteket megakadályozta a parti őrség a menekültek mentésében. Legutóbb egy német katonai hajót akadályoztak meg munkája elvégeztés, elvégzésében. Mik a lehetőségeik a, a parti őrség befolyásolására másodszor, az menekültek, migránsok kínzása, eladása. 2016-ból van egy parlamenti állásfoglalás a kérdésben. 2016. februárjában a külön előadó Martin Kogle is készített egy jelentést erről. 2017. januárjában a német követség is szót emelt a menekültek kezelésével kapcsolatosan Koble úrral júniusban ugyanezt a jelentést tárgyaltuk, most november 15-én a CNN, a CNN jelentést tett a rabszolgakereskedésről mi az, ami önöket megakadályozza abban, hogy ki mentsék ezeket az embereket a rabszolga helyzetből? Utolsó kérdésem az, hogy az ENSZ cselekvési tervet a képviselőház elfogadta. Egy kicsit utána olvastam ennek, azt mondja, hogy van egy új alkotmány, amely kimondja, hogy a kormány a jövőben nem rendelkezhet olyan taggal, akinek a házastársa külföldi vagy kettős állampolgár. Érdekelne, hogy mi van e mögött a követelés mögött. Én csak a Myanmari alkotmányból ismerek ilyesmit, amikor uh, Aung San Suu Kyi-t uh, meg akarta akadályozni a hadsereg a szerepvállalásban. És van két elfogadtási parancsai fel Gaddafi-val szemben, illetve a korábbi titkosszolgálati igazgatóval szemben. Saif Gaddafit a milícia elfogta, Líbiában él, hogyan gondolkodik ő az új politikai szintéről, és mit lehet tenni, hogy ezeket a letartóztatási parancsokat, amelyeket a nemzetközi büntetőbíróság adott ki, érvényesítsék. Köszönöm, Keszádó kolléga. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, mondja angolul és arabul a felszólaló. A kérdésem... In fact, Arról szól, amit Mari Krisztin Verzsadú is az előbb megkérdezett, 120 millióról beszélnek a Balatusz jelentésben, 182 <clears throat> milliót a milíciához kapcsolódó projektekhez, a, és 20 milliót a támogatásként. Mintegy 300 milliót mobilizáltak ezen kívül a különböző kormányok, hogy segítsék a líbiai ö, vi, ö, tengeri ö, határőrséget. Milyen ter- körülményeket tudtak a líbiaiak számára ezekkel a forrásokkal segít teremteni, mire költék el ezt eh, a pénzt, és eh, vajon a támogatást sikerül, sikeresnek, hatékonynak ítélték-e, megfelelő irányba került, és milyen, eh, jelen, milyen előrehaladásról tudna beszámolni. Mi az, amit még javítani lehetne, ehm, és ehm, kérem azt is, hogy oszlassa el feltételezéseinket, hogy rossz kezekbe került volna ez a pénz. A támogatásunk, eh, a líbiaiak iránti kötelezettségünk eh, és eh, a politikai folyamatok támogatásának gondolatával nyilvánvalóan meg kell kérdjük, hogy ez a megfelelő idő arra, hogy lépjünk, és véleménye szerint Kalifáftár vezetésével valóban át tudják-e venni a, a, át tudja venni a hadseregek eh, Tripoli, Tripolit. Az ENSZ akció tervét is említette, mondta, hogy eh, eh, gyengesége az, hogy egy ilyen 8-9 hónapos átmeneti időszakot nem sikerült kihasználni a nemzeti választások előtt. 9 hónap alatt nagyon sok minden történhet persze, át is vehetik Tripoli fölötti ellenőrzést, de ugyanakkor az előrehozott választásokat javasolja. Hogyan tudnánk azt biztosítani, hogy ezek demokratikusak legyenek, ha nincsenek jogi keretek? Választási törvényre lenne szükség népszavazásra, és még ugyan kollégám nincs itt, de egy közelmúltban elhangzott, hogy Líbiának működőképes intézményekre van szükség a választásokhoz. Úgyhogy azt kérdezem, vagy mit gondol mindenről, és hogyan lehet elkerülni azt, hogy a választási eredményeket nehogy megkérdőjelezzék a vesztesek azonnal a választások után. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök úr, sok mindent elmondtak már nagyon röviden. Szeretném megköszönni az előadóknak, hogy megjelentek, és a következő volna a kérdésem. Szeretném, hogyha illusztrációt adnának arról, hogy a szomszéd országoknak mi az álláspontja olyan fontos országoknak, mint Egyiptom vagy Algéria a rendezési folyamatban és a demokratizálási és megbékélési folyamatban hogyan tudják segíteni Líbia helyzetének javítását. Nagyon érdekes volna hogyha a két fontos regionális szereplőnek a szerepvállalásáról beszélnének. Köszönöm. Köszönöm, nincs már más a hozzászólók listáján, így tehát megadnám a szót az előadóknak. 10-10 percben válaszadás célból tessék. Uh, Köszönöm szépen. Megpróbálok kérdésről kérdésre választ adni a tisztelt képviselőknek. Gáler úr kérdése volt az első. Hallottuk, hogy megállapodás született az Afrikai Unió és az Európai Unió csúcs találkozóján Abidjanban, és elhangzott az a javaslat, hogy az IOM egy átalakulást és újraindítást ösztönözön Líbiában, ami a migránsok vagy menekültek visszatérítését, visszaadatását tenné lehetővé hazájukba. Egyfajta technikai, tehát semmiféle technikai magyarázat nincsen ehhez, azt nem láttuk hogy mi lenne ez a fajta rendszer. A Líbia nyugati részéből, Tripoliból mennyit vinnének el, mekkora ez a rendszer, a számok, amik a médiában és az abidzsáni csúcs találkozón is cirkuláltak, hogy mintegy 370-380 ezer emberrel kezdenék, ami tulajdonképpen a migránsok összlétszáma, akik most egy ilyen tartózkodási központban vannak Tripolin kívül. De Líbia számára továbbra is az a kérdés, hogy meddig tart mindez. Annyi technikai szempontot kell tisztázni. Ha például ITPS hontalan menekült az, akiről szó van, akkor az IOM-mel egyszerűen lehetetlenség visszavinni őket hazájukba. Például az IOFCR Líbiában menekültek és menedékkérők jegyzékében több mint 42 ezer név szerepel, és igazából nem is tudja, tudnak róluk a donorok. 2016-ban csak 39-en voltak. Csak azért mondom, hogy egyre nagy, nagyobb számokról beszélünk. Európában a, a visszatérítési rendszerrel működnek, együttműködnek, áthelyezik az embereket, szétosztják kvóták között a tagállamokban. Líbiában pedig csak növekszenek a számok, és senki sem mondja el a líbiaknak, hogy mikor csökken a számuk. Mikor fogják mind a 43 ezer embert visszatelepíteni. Az UNCR azt jelezte, hogy még több százezer jogosult líbiai menekült státuszra. Az IOM 2016-os jelentése szerint 700 ezeren élnek most líbiai földön. Ha tehát visszatérünk a, a tranzit és újraindítási programhoz, akkor az a kérdés, hogy mikor és hogyan tudjuk ezt végrehajtani, meddig fog a folyamat tartani. Ne feledjük el, hogy olyan sok ország van, ahonnan a migránsok jönnek, vannak olyanok, ahol nincs is diplomáciai képviselet, vagy bezárták a líbiai nagykövetséget. Hogyan kapják meg a szükséges dokumentumokat, amivel vissza lehet őket vinni? Mi a helyzet az eritreiakkal? Az IOM, UNCR vajon vissza tudja venni a, vinni az eritreiakat, vagy ott tartják őket Líbiában? Ezek a kérdések. 43 ezer menekült fele szír, akiket eh, Íriában, eh, Líbiában menekültek, de több ezer eritreai van, eh, és rengetegen vannak, akik nem is regisztráltak. És ez is probléma Líbia számára. Mindenképpen el kell mondani ezt a mi szempontunkból is. Önök itt Európában úgy határoztak, hogy 20-22 ezer áthelyezési kérelmet fognak végrehajtani, és még mégiscsak a szolidaritás ellen, ellenére nem sikerült ezt megvalósítaniuk, csak egy töredékét. És még 50 ezerről beszélünk, nem világos, hogy a következő két évben át lehet-e őket teljesen helyezni, vagy sem. Ami a, az emberkereskedelmet illeti, az illegális migránsok rabszolgatartását. Nos, ez a gyakorlat egyáltalán nem szokványos a líbiaiak számára, elítélendő, és minden líbiai el is ítéli ezt. A líbiai társadalmi értékek, az öntudat, ezt nem fogadja el. Az ilyen embertelen aktusokat nem fogadjuk el. Ha van bárki, aki ebben az embertelen folyamatban részt vesz, az nem csak líbiai, hanem afrikaiak kereskednek afrikai testvérük, testvéreikkel líbiai földeken. Az IOM első jelentése szerint, ahogy önök is tudják, a rabszolgaság különböző formái a migrációs útvonalak mentén tanulmányt is megírta, nem csak Líbiában, hanem Algír Ronát Líbia felé. Ami a migránsok központokban való elhelyezett, központokban elhelyezett migrántok mi ezt fogvatartó központnak, önök befogadó központnak hívják, mindegy, de a feltételek, ezek a létesítmények a belügyminisztérium hatája alá tartoznak, és a, talán olyan 35 ilyen, vagy annál kicsit több létesítmény van. Úgy tudni, hogy ezek a létesítmények most mintegy 20 ezer illegális migránsnak adnak helyet, akiket általában a tengeren mentettek ki, és az IOM UNCHR 12 által kialakított 12 befogadó pontján helyeztek el, és raktak utána át a, a központokba. Meg kell, hogy mondjam ezzel kapcsolatban, hogy a az illegális migránsok száma szinte megegyezik azoknak a számával, akik nem tudtak, a líbiaiaknak a számával, akik taurlániak és nem tudtak visszamenni. Tehát a líbiai parti őrség segítségével most bizonyos mentőakciókat végre tudunk hajtani, visszavinni, visszahozni embereket Líbiai, Líbiába, de a saját líbiai polgárokat nem tudjuk saját városukba visszaengedni, csak hogy lássák a helyzetet. Ezért mondom, hogy nem foglalkozhatunk Líbiával ilyen helyzetben, azzal, hogy csak a migrációs kérdést akarjuk megoldani, vagy azt mondani, hogy meg akarjuk oldani a migrációs kérdést. Nem, ez csak egyetlen egy része egy sokkal nagyobb igénycsomagnak, szükségletcsomag. Líbiát háborús sújtotta országnak kell tekinteni. Az elmúlt 6-7 évben erre senki nem figyelt. Pedig tény, hogy Líbia veszélyes helyzetben van, és eh, furcsa, hogy egy háború sújtotta országot migrációs kérdés megoldásával akarjuk eh, eh, felemelni, vagy azt mondjuk, hogy és nem, nem pedig mindenkinek a biztonságát akarjuk segíteni. Nagyon nehéz helyzet, értem. És ez a látogatás az Európai Parlament tisztelt képviselőinek a látogatása nagyon fontos lenne, mert eljönnének, és lenne lehetőségük arra, hogy beszéljenek a líbiaiakkal ott, és hogy elmenjenek, meglátogassák nem csak a létesítményeket, hanem, ahogy önöknek is mondták, hogy megnézzék a tauren, taurenieket, Bengázi és Triporuk körül 17 táborban mintegy 20-22 ezer tauri él. Ez az ottani valóság. Ami pedig az Európai Unióval való együttműködést és a partiőrség képzését illeti. Nos, a Szófia művelet óta, ugye Szófia a, az embercsempészet, embercsempész hálózat elleni akció volt 2015 és 2016 májusa között volt. Minden lehetőséget mobilizáltak, de nem sikerült mégsem elérniük. A munkát 2016 második felében kezdték meg, a líbiai parti őrséget képezték, hogy a mi, ter- mi vize, felségvizeinken hogyan tudnak mentőakciókat végrehajtani. Most több mint 100-150-160 parti őr vett részt a Szofia hajókra vonatkozó képzésem. Az olasz hatóságok múlt májusban négy hajót adott a libiai parti ötségnek, azt hiszem négy vagy ötöt, maximum ötöt, mielőtt még a libiai parti őrség megkezdte volna egyetlen egy hajóval és a, egy 30 méteres hajóval a mentést, ami persze nem megfelelő a keresés és mentéshez. Az olasz hajókkal most talán azt is mondhatni, hogy 24 órán át szolgálatban lehetnek, különösen akkor, amikor a tenger nyugodt. Májustól a mostanáig mintegy 70 ezer embert hoztak vissza Líviába, ami a civil szervezetek vágyait illeti, nos, ezt hadd mondjam el, akkor, amikor az illegális migránsok hajója az MRCC-t értesíti, ez ugye a, a római keresőközpont, akkor érdekes módon a civil szervezeteknek, az, a civil, civil hajóknak is tudnak üzenetet küldeni, bármelyik civil szervezet hajója is. Az MRCC beszél a libiai parti őrséggel, jelzi, hogy van egy hajó 100, 200, 300 emberre bizonyos területen megadják a koordinátákat, és felkéri, hogy keresse meg, mentse meg őket a civil szervezet, ha megkapja ezt az értesítést, akkor megpróbál gyorsan eljutni arra a helyre, még a líbiai határőrség előtt, partiőrség előtt. Egy hónappal ezelőtt nagyon sokan ö, migráns beugrott a hajóból azért, hogy eljusson a civil szervezet hajójára, a helyet, hogy a libiai partiőrség vitte volna vissza őket. Tehát amiről beszélünk, az egy olyan 50-70 négyzet lábnyi terület egy 30 méteres hajó, és igazából a tengeren ez egy borzasztóan pici pont, bármikor felborulhat. Az emberek, afrikaiak, akik nem tudnak úszni, óriási veszélybe kerülnek. Ez maga a tragédia és végül is a líbiai parti őrséget vádolják azzal, hogy szándékosan arra kényszeríti őket, hogy belefulladjanak a földközi tengerbe. Azt szerettem volna ezzel mondani, hogy a líbiai parti őrség líbiai katonai tisztek irányítása alatt dolgoznak, akik nyugat-európai országokban tanultak, Görögország, Spanyolország, Nagy-Britániában. Tehát abszolút profik. A probléma az az, hogy nincsen forrás, nincs berendezés, nincs eszköz, még hajó sem, amelyet Olaszország adott, az sem százszázalékosan alkalmas, hogy a mentést és keresést elvégezzék vele, mert egyfajta alacsony fedélzetű hajókra van szükség, ahonnan ki lehet a hálót dobni, vagy fel lehet húzni az embereket, vagy megengedi nekik, hogy belekapaszkodjanak és fölmásszanak. Szóval rendkívül sok technikai kérdés is van mindenkörül. Jó, át is adom a szót kollégának. Mezrán úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm, nagyon fontos kérdéseket kaptam én is. Az az igazság, hogy nincsen az Erezsáni csúcs találkozóról elegendő információnk. Úgy tűnik, hogy a botrány alapján, ami a rabszolgaságot bizonyító videóval kapcsolatos volt, hogy kimondták, hogy most végre tenni kell valamit. Nem világos, de talán egy katonai beavatkozással akarnák megoldani, bár ezzel nem lehet semmit elérni. Azért mondtuk évek óta már, hogy tudjuk, hogy mi történik, megengedik, hogy összeomoljon a közrend, hogy bűnszervezetek belőjöjjenek, hogy nyitva legyen a határ. Az egész dél mostanra már nem líbiaik által átjárt terület. Tehát a szerás kormány ha megvádolják, hogy semmit nem tett, azután, hogy éveken keresztül nem is vették figyelembe azt, amit mondott, nos, ez úgy gondolom nem igazán helyes dolog. És egyetértek Ferhad úr e, által elmondottakkal szóról szóra. Volt egy kérdés az önkormányzatok. Igen, szerintem a legfontosabb ez. E, országos szinten megoldottuk a különböző problémák, amelyek túlkapások, amelyek helyi szinten vannak, azok egyfajta mm, egy, egy másfajta szintre kerülnek, hogy én iszlamista vagyok, te nem. Én forradalmi, már te nem. A, az, hogy mediáció, közvetítés legyen, az nagyon fontos, de a helyi szint az is alapvetően fontos, hogyha fenn akarjuk tartani az országot, akkor erre a szintre is figyelni kell. Meg kell találnunk a lehetőségét ebben az erősen centralizált rendszerben és az egységes állam keretében hogy hogyan lehet a helyszínt felé is az újraelosztást minden értelemben jogok, bevétel, jövedelem, kötelességek megoldani. Egyfajta koherens felfogással kell ezt megvalósítani. A katonai kormányzó a, a helyi választott vezető, a nem helyi választott vezető, mindenki rendkívül sokféle rendszer van, és van, aki jól végzi a munkát, van, aki nem. Az sem persze mindent megoldó dolog, hogy menjünk le a helyi szintre, és akkor automatikusan minden megoldódik. Ez így nem működik. Why the, why is present in... Miért van jelen az alkotmánytervezetben, hogy a kettős állampolgárságú személy nem választható és nem lehet kormánytag. Ez egy politikai határozat volt, ez volt az elképzelésük az iszlámistáknak, hogy megakadályozzák, hogy bizonyos személyek szerepet kapjanak a politikai szintéren Biztos, hogy ha felülvizsgáljuk az alkotmánytervezetet, ez kikerül majd belőle. Ezt egyébként Rasszány Szellem mutatta be a végrehajtói testületre vonatkozó javaslatában. Most important is the question about safe and the role. Legfontosabb a biztos Szalame nagyon jól fogalmazott, nincsen előítéletünk senkivel szemben. Nem fogjuk azt mondani senkinek, hogy nem indulhat a választásokon. Az ICC mandátumának a problémáját majd meg kell oldani, és utána az illető indulhat, ez a válasz. Hogyha indulni akar, akkor a, ezt a problémát meg kell oldani, és utána nincsen azzal probléma, hogy szép iszlám eh, elinduljon a választásokon, hogyha ezek az ügyek megoldottak. És soha nem hallottam eh, Libiában senkit, aki azt mondta volna, hogy ez teljesen ki van zárva. The political issue is different. A politikai kérdés más. Az a kérdés, hogy olyas valakiről van ez szó, aki egyesíti az országot. Ezzel kapcsolatosan mindenkinek megvan a személyes ötlet e, elképzeléssel. Van, aki azt mondja, hogy Saif nyugodtan indulhat, más azt mondja, hogy ő nem akarja őt a politikában látni, visszatérni, látni. Ez egy kicsit olyan, mint ahogy Olaszországban a fasiszta időszak után betiltották a fasiszta párt működését, mert nem akartak visszatérni oda ehhez a rendszerhez. Mi is egy kicsit ezért vagyunk ilyen óvatosak. ami a választások kérdését illeti. Technikailag nem a jogszerűség a kérdés, hanem a legitimitás. A jogszerűséget tudjuk biztosítani technikailag. A bizottsági elnök is elmondta, hogy ezt meg lehet tenni. De a kérdés az, hogy hogyan tudjuk úgy megoldani a választást, hogy a legtöbb vezető részt vegyen rajta, és valódi legitimitást kapjon, az választás, hogy ne az történjen, mint 2014-ben, hogy csak 15% megy el szavazni. Ez nagyon fontos, hogy, az, hogy a nép támogatja-e a választást, ezért fontos a kommunikáció és a választási törvény előkészítése, hogy ne olyan legyen a választási törvény, mint a 2012-es, amely túl komplex volt, túl összetett, és senki nem értette. Hogyha egyszerű a választási törvény, és van egy olyan mechanizmus, amelyből az emberek megérthetik, hogy mi a jelentősége a választásnak, és elmennek szavazni, akkor biztosítjuk a legitimitást. És ez nagyon fontos előrelépés lehet. De természetesen lehet, hogy ellenkező eredményt írunk, érünk el ugyanezen legitimitással, ha nem mennek el az emberek szavazni, ugyanez a kudarc vár ránk. Ha nincsen más alternatíva, és a szellemi terv nem működik, akkor nem várakozni kell ölbetett kézzel, hanem be kell hívni az embereket, és megnézni, hogy meg tud-e ez történni, hogy van-e megfelelő részvétel, akkor nagyon nehéz lesz az, hogy valaki ellen szegüljön, szembeszegüljön ezzel a választással. Lehet, hogy naív vagyok, de szerintem csak így lehet megakadályozni, hogy rosszabb dolgok történjenek. Az EU parlamenti látogatása véleményem szerint nagyon fontos lépés, de valamitől óvnék, hogy december 17-e környékén legyen ez. Ha én lennék a döntéshozó, én bejelenteném mondjuk ma, és azt mondanám, hogy január 10-én jövünk, vagy kb. akkor, hogy ne a legkényesebb pillanatban érkezzen a delegáció a 17-e környékén, de jelentsék be, hogy ott leszünk, és ellenőrizni fogjuk januárban a fejleményeket. Ez az én személyes véleményem. Grazie, grazie. Köszönöm. Egy-egy percben még. Uh, Ami az emberrablásokat és a kínzást illeti, mint a menekültek kezelését. Az emberrablások sajnos nem korlátoznak, nem korlátozódnak a migránsokra. Sajnos a libiaiak is szenvednek a gyilkosságoktól, az emberrablástól. 2017-ben idén a Sásári családban egy családapa Nyugat-Libiában három gyerekét rabolták el. Két év, több mint két évvel ezelőtt, és még mindig fogságban vannak. A libiai biztonsági szervek nem tudták visszaszerezni őket és visszavinni a családjukhoz. A libiai parti őrség egyik parancsnoka, aki Elkifah, az Elkifah hajón dolgozik a mentésen. Van egy 14 éves fia, egy banda megpróbálta elrabolni, és amikor megpróbált elmenekülni, akkor lábon lőtték, és most mozgássérült e, azért, mert az apja ennek a fiúnak egy olyan hajón dolgozik, amely az embercsempészek ellen küzd. Ez a valóság, és rengeteg ilyen eset van. Köszönöm. Bene, possiamo tirare due, due brevi considerazioni. Akkor két rövid végkövetkeztetést lehet most levonnunk. Köszönetet szeretnék először is mondani a vendégeinknek. Az első végkövetkeztetés az, hogy úgy vélem, hogy mindenek előtt az Európai Parlamentnek kell világos hangon szólnia hiszen azt észleltem, hogy itt ebben az utolsó szakaszban nagyon sok érdeklődés mutatkozik a libiai kérdés iránt, a Libe vagy akár a Deve részéről is. Azt hiszem, hogy egységes látásmódot kell kialakítanunk, elkerülvén azt, hogy minden szakbizottság a saját dalát harsogja, úgymond, és valamilyen szintézist kell kialakítanunk hogyha a jelenleg zajló folyamatba érdemben bele akarunk szórni. Azt hiszem, hogy előadóik nagyon jól tudják, hogy a fő líbiai szereplők meghatározása ebben a folyamatban az egyik fő kihívás. Hiszen a líbiai hatalom térképe különböző átfedéseket mutat. A 2011-ben Gaddafit legyőzők után kialakultak a különféle ö, törzsi rivalizálások. A 2011-ben kialakult úgymond robbanás után alakulnak ki ezek a hatalmi központok, ö, Haftar és az iszlamista milíciák között, ugye a Tripoli hatalmi központ és más központok, erős berber részvétel a jellemzett központok jellemzik ezt a helyzetet. Az ez külön megbizotja is észlelik ezt a nehézséget, ezt a helyzetet. Mit is tehet az Európai Parlament most? Úgy vélem, hogy a libiai kérdés mindenek előtt euró-afrikai kérdés, ennek tudatában kell lennünk. Líbia egyfajta keresztút akár a geopolitikai stabilitás szempontjából Észak-Afrikában, akár pedig a migráns folyamat vonatkozásában, és a líbiai kérdés nagyon erőteljes kihatással jár az európai kontinensre is. Tehát egyfajta nagyobb saktáblán kell elhelyezni ezt az egész helyzetet, és az azt is jelenti, hogy a megközelítésünk Egyrésztről egy új stratégián kell, hogy alapuljon, egy új EU-Afrika stratégián. Tehát itt Abidjánban is szó volt erről, a fejlesztési politika, a migránspolitika és pénzügyi források is szükségesek mindezen szakpolitikák finanszírozásához. Aztán szükség van itt egy stabilizációs, egy politikai stabilizációs folyamatra is. Ugye a Szelemen terv, hogyha nem valósul meg, akkor a választásokra vonatkozó javaslatot figyelembe lehet venni, de ez igencsak veszélyesnek tűnik a jelenlegi líbiai helyzetben. Tehát nagyon komolyan el kell gondolkodnunk ezen opciókkal kapcsolatosan. Most azt hiszem, hogy minden erőnket arra kellene fordítanunk, hogy elérjük hogy az kiraki megállapodást meghosszabbítsuk. Tehát az lenne a cél, hogy a, megértessük a líbiai ö, szereplőkkel, hogy 17-e ez nem egyfajta szimbolikus dátum, december 17-e egy fontos dátum ez, de szükség van arra, hogy időt nyerjünk, és a további folyamatot felépítsük. Nagyon aggaszt Haftar tábornok lehetséges válasza, és persze a vandalizmus jelenségei is igencsak aggasztanak, nagyon károsan befolyásolhatják ezt a folyamatot ugyanis. És még két szempont. Ezzel kapcsolatosan is világosan akarok fogalmazni. A migrációval kapcsolatos probléma nagyon jelentős gond, és azt hiszem, itt a jellegi megközelítés némileg korrigálni kell. Értem egyes országok szorongását, félelmét, különösen Olaszországét. Ugye ők bilaterális megállapodást kötöttek Líbiával annak érdekében, hogy a migráns áramlás csökkenjék, hiszen ez Olaszországra nagyon súlyosan kihat. Ugyanakkor ne tudjunk úgy, mintha nem látnánk, hogy a kiutasítás rengeteg problémát okoz Líbiában, ezt ugyanis ott nem kezdik, nem irányítják megfelelően. Ugyanakkor annak is tudatában kell lennünk, hogy ami most történik, ugye az ember csempészeket próbáltuk visszaszorítani, és az embercsempészek most egy másik tevékenységbe vetették magukat, és ők nem mással foglalkoznak, mint a kőolaj fekete kereskedelmével jelenleg, és ez egy további problémát okoz, a líbiai államháztartást kivérezteti. Ugye itt nem hajócskákról, csónakokról beszélünk, hanem egész nagy hajókról, amelyek kőolajat csempésznek, és itt két negatív hatás állhat be a kőolajcsempészet kapcsán. Ugye a migránsok nagyon nehéz embertelen körülmények között kell, hogy Líbiában tartózkodjanak, ez az egyik következmény, és másrésztről ugye az embercsempészek más jövedelmező tevékenységbe kezdenek, és ezek elvonják a forrásokat az így is nagy pénzügyi nehézségekkel küzdő országtól. Tehát itt mindenképpen a migrációs politikát korrigálni kellene európai szinten, Líbia vonatkozásában. És van még egy dolog, ami talán eh, nem került annyira napvilágra, de ne ö, dugjuk strucként homokba a fejünket. Líbia körül regionális és region kívüli érdekek egyaránt jelentkeznek. Vannak olyan európai országok, amelyek ugye kettős játszmát játszanak, és nem teszik lehetővé jellegi államnak, hogy erős, egységes válaszokat adjon, illetve EU-ból sem érkezhetnek ilyen válaszok emiatt. Erős meghatalmazásra van szükség az EU részéről a külpolitikai szintéren, hogy ezt a témát kezelni tudjuk. A feladatunk tehát, amikor megfogalmazzuk ezt a jelentést Líbia kapcsán, az, hogy ezen elemeket megfogalmazzuk, és megpróbáljunk hozzájárulni ahhoz, hogy a demokratikus stabilizációs folyamat Líbiában beteljesüljön. Persze más szakbizottságokat is be kell vonnunk, egyfajta szintézist, egységes fellépést kell kialakítanunk az Európai Parlament részéről ebben a kérdésben. Még egyszer köszönöm Önöknek, hogy rendelkezésünkre álltak, és most áttérhetünk a napi rendünk következő pontjára. Köszönöm. Bene, possiamo... Folytatjuk is, avagy megkezdjük a napi rendünk második pontját, amelynek tárgya makroszintű pénzügyi támogatás Grúziának. Fontos eszmecsere zajlik jelenleg, ahogyan tudják, már számos problémát felvetettünk az Európai Bizottságnak, már ami a feltételességet illeti, illetve ezen források felhasználását, amelyeket Grúzia számára biztosítunk. A vélemény előadója Andrész Mamikins, azonnal meg is adom neki a szót bemutathatja saját véleményét. Thank you, Chair. As you have... Köszönöm, elnök úr, ahogyan említette. A bizottsági javaslat arról szól, hogy 45 milliárdnyi hite, milliót adjunk Grúziának hitelként, és 35-öt támogatásként. A legutóbbi segítség 46 millió volt, 2017 májusában volt az utolsó folyósítás. A további ködvezményezettek Libanon, Tunézia, Moldova. A múlt héten kiosztott véleménytervezetben egy módosítót illesztettem egy közös nyilatkozat formájában. Ennek a módosítónak a célja, hogy újra megerősítse az előfeltételt a makropénzügyi segítség nyújtás tekintetében a jogállamiság volna ez az alapfeltétel, és ez nagyon fontos a külügyi bizottság számára. Másodszor biztosítani kell, hogy a bizottság és a külügyi szolgálat nyomon kövese a feltételek teljesülését az MFA egész életciklusában, illetve a határozat cikkeit nyomon kell követni a tanács és a parlament általi gyors elfogadás érdekében. A feltételesség az MFA vonatkozásában a reformokat ösztönzi, a demokrácia és a jogállamiság képülését. Ezen reformok között a grúz kormány megpróbál további alkotmányos reformokat indítani. A kormány kötelezettséget vállalt, hogy tovább módosítja az alkotmányt a Velencei Bizottság ajánlásaival összhangban. A bizottság és a külügyi szolgálat nyomon követést végez ezen segítségnyújtás tekintetében ez kívánatos volna. Emellett a közös nyilatkozat a 2017-es júliusi határozatot Moldovával kapcsolatosan megvalósítja. Grúzia nagy erőfeszítéseket tesz a bizottsági eljárások végrehajtására. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megköszönjem a bizottságnak a gyors és részletes válaszaikat, hiszen nagyon gyorsan válaszoltak a feltett kérdésekre. A kollégákkal, az árnyak előadókkal majd megosztom ezeket a válaszokat, várom a velük közös munkát. Végül pedig Hanu Takulának jár köszönet, a kitárs előadója ennek a véleménynek az Interbizottságból. Jól működtünk együtt eddig ezben az ügyben. Üdvözlöm azt a tényt, hogy az EFET és az Intek szorosan együttműködik a gyors eljárás érdekében, hiszen nagyon sürgető ez a kérdés. Köszönöm. Köszönöm. Azonnal meg is adjuk szót Takula társjelentéstevőnek tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm, hogy meghívtak minket erre a bizottságülésen. Nagyra értékelem a két szakbizottság közti együttműködést, és nagy öröm volt Mami Kinsz úrral együttműködni. Kiváló volt az együttműködés, és én magam is örülök annak, hogy most meghallgathatjuk az önök megjegyzését. Ez a harmadik alkalom, hogy makro szintű pénzügyi támogatást javasol a bizottság Grúziának a 2008-as katonai beavatkozást követően. A bizottság most 40 5 millió euró támogatást, nyújt segítségként 10 milliót a, ö, támogatásként és 35-öt hitelek formájában. Grúzia, Georgia, a keleti partnerség országa, amely igen nagy kihívást jelentő geopolitikai helyzetben van, E az állami adósságok jelentős mértékben megnövekedtek, a gazdaság pedig az alacsonyabb exportarány miatt csökkent. A GDP növekedést elsősorban a beruházások ösztönözték. Sok probléma ellenére Grúzia még mindig épp irányítási rendszert tud fenntartani, a központi pénzügyi irányítási rendszert a központi bank felügyeletének hála a megfelelő eszközökkel a, lehet a grúz gazdaság évségét fenntartani. A bizottság ajánlásaival kitért arra is, hogy a demokratikus stabilizációt hogyan lehet meg elindítani, illetve folytatni. Fontos, hogy ez, ezekre az eljárásokra időre van szükség. A tartós megoldás érdekében az ország saját erőfeszítéseire is támaszkodni kell. Hiszek abban, hogy Grúzia már bebizonyította, hogy a stabilizáció felé akar haladni. A pénzügyi eh, támogatás az EU részéről arra a feltételre épül, hogy, tovább, hogy eh, további fejlődés legyen etéren. Köszönöm szépen. Grazie, grazie lei. Eh, Most az árnyék jelentéstevők sorából elsőként Préda úr kap szót, aki Stetina urat helyettesíti. Uh, Köszönöm szépen, a kollégám nevében beszélek. Az eljárás szempontjából a következőt mondhatnám el. úr Ez egyetért Elbami Kína úr javaslatával, hogy az Európai Parlament tanás és a Bizottság közös nyilatkozatot tegyen ki. Grúzia éllovas, de azt is tudjuk, hogy még van lehetőség arra, hogy további fejlődést mutasson a, az Európai Bíróság legutóbbi határozatára utal, és az alkotmányos reformok legutóbbi fejleményeire. A makrofinanciális rendszer és a hatékony demokratikus mechanizmus működésével kapcsolatban, a pártatlan bíróság működésével kapcsolatban szintén világos kijelentésekre van szükség, de az is fontos, hogy mindezt a gyakorlatban is átültessék. A bizottság és a külügyi szolgálat nyomon kell, hogy kövesse az EU, az, EU, az EU makrofinanszírozási támogatásának felhasználását. Stetina úr azt is mondja, hogy ezek az előfeltételek a hatékony demokratikus mechanizmusokat, jogállamiságok és a, az emberi jogok tiszteletben tartását is magukban kell, hogy foglalják. Stetina úrnak Mondtam, hogy a két intézmény képviselőjétől meg kell kérdezni, tehát a bizottság és a külügyi szolgálat képviselőjétől kérni kell a folyamat nyomon követését. Stetina úr első kérdése a két szervezetnek a következő kérjük. Részletesen mondja el, hogy a gyakorlatban a kettes cikkben meghatározott feltételeket hogyan akarják végrehajtani. A második kérdés – a közös nyilatkozat igen hasznosan ösztönzi a reformokat és demokratikus folyamatokat, de legalábbis az nem világos, hogy a gyakorlatban hogy akarják végrehajtani. Stetina úr ezen kívül azt is mondta, hogy már várja az együttműködést az előadóval, más előadókkal. Köszönöm a figyelmet. Grazie. Köszönöm. Ausztrevicius képviselő következik. Eh, gracias, Presidente. Thank you, colleagues, for um, Köszönöm, Köszönöm. On, uh, on this issue on behalf of... Köszönöm szépen, kedves kollégák, és köszönöm Hájernát kollégám nevében is, aki árnyék előadó. És most a, és az ALDE csoportot képviseli, a nagy befolyású ALDE csoportot. Az ő nevében is el kell, hogy ismerjem, Egyre nagyobb figyelmet folytatunk a társulási szerződés végrehajtására, a szabadkereskedelmi megállapodásokra a kelet-európai országokkal kötött megállapodásokra. Teljesen helyes szakpolitikai irány ez véleményem szerint, és úgy gondoljuk, hogy az AFET határozata is fontos, hogy fejlődésjelentést kérjünk jövőre azokról az országok, azoktól az országokról, amelyek hajlandók az Európai Unióval a kapcsolatokat kifel, eh, kialakítani az európai zállódás elvei mentén. És eh, köszönöm mindkét előadónak, a mindkét szakbizottságból az előadónak a munkáját, teljesen helyes. A kondicionalitás, hogy eh, ezt a módosítást bevették, hiszen ez politikai kritériumokat is bevezetne a makrofinanciális rendszerbe. Az, eljött az ideje annak, kedves kollégák, hogy felismerjük, hogy mennyire fontos ez a kölcsönös kapcsolat. Nem azért, mert bárkit meg szeretnénk büntetni, hanem azért, mert egy nagyon fontos eszközt kell megteremtsünk, amivel nyomon követhetjük és befolyásolhatjuk az egyes országok helyzetét. Nagy különbség van a költségvetési támogatás és a makrofinanciális támogatás között. Az Intában erről nagyon jót vitatkoztunk a múlt héten, és azt hiszem, hogy megértettük egymást, és megállapodottak azok, akik akkor részt vettek ebben a magyarázó vitában. Mivel a módosítók, nyilatkozatok azonosak mm, a moldovai állásfoglalással, úgy gondolom, hogy Grúzia esetében is ugyanígy támogatni kell. És kedves kollégák, teljes mértékben egyetértünk abból a szempontból is, hogy mindaz, amiről most beszélünk, a két ország érdekét kell, hogy szolgálja folyamatos kapcsolatban kell vennünk a számvevőszék ellenőrzéseit, fel kell használjuk, meg kell nézzük azt, hogy miben tudják ezek is szolgálni a két ország érdekeit a nyújtott segítségen keresztül. Már most örülök annak, hogy Takula kollégával aki a számövőszékhez kerül, még inkább erősödik a két intézmény közti együttműködés a fontos kérdésekben. Köszönöm. Köszönöm. Solc képviselő. Last wish uh, of colleague. Köszönöm. Sovicius, I can only follow that. I hope that... Csak remélhetem, hogy Takula úr azt fogja kamatoztatni a számvevőszéken, amit az Intában tanult. Mindenképpen valóban nagyon mélyen szántó vitát folytattunk az Intában arról, hogy mi a célja és milyen pozitív makrofinanciális, milyen pozitív hatásai vannak a makrofinanciális támogatásnak, de beszéltünk arról is, hogy milyen problémák kapcsolódnak ehhez. Úgyhogy más nem tettek, támogatom és hangsúlyozom, hogy a kondicionalitás az egyik legfontosabb eszközünk itt a szakbizottságban is ezekkel az országokkal szemben, amelyekről most beszélünk, a partnerség országairól de ez azt is jelenti, hogy állandó nyomon követési folyamatra van szükség, talán nem évi egyszeri jelentésre, hanem mindenféle struktúrára szükség van, ami az Európai Unióban működik, amely segíti ezt, hiszen adófizetők pénzét használjuk fel, és éppen ezért felelősségünk, hogy el is tudjuk mondani, hogy mire használjuk fel ezt a pénzt. Tehát a nyomonkövetés kérdése talán egy kicsit azt jelenti, hogy konkretizálni kell, hogy milyen eszközökre adjuk ezt a pénzt a partnerországokban, a keleti szomszédság keretében, ebben az esetben Grúzia esetében. Egyetértek tehát a javasolt módosítóval ezért. A jogi kérdések, a, az ajánlások, de ha lehet, itt az afed szeretnék még egy pontot kiemelni a hitelek és a támogatások közti kapcsolatról, mert a hitelek nagyon gyakran azt ismétlik, amit ezek az országok a, függös, a függőségi spirállal pont meg szeretnének szabadulni, és a, a támogatással ezt szeretnénk segíteni, hogy felépítsék a gazdaságot, abban a formában, ahogy ők akarják, ahogy az a minden ott élő demokratikus választás alapján meghatározható, és amely a, a fenntartható fejlődést is biztosítja. Ezért az én frakcióm inkább támogatja a támogatások, mint a, a hitel formáját, hiszen a támogatással tudjuk a, a jövő szempontjából tartósabb segítséget nyújtani. Köszönöm. Köszönöm, Harms asszony következik. I... Köszönöm szépen. Gondolom nem kell mindenkit emlékeztetnem arra, hogy a keleti partnerségi országok csúcs találkozója előtt miről beszéltünk, illetve magáról a keleti partnerségről. Mindez arról szól, hogy mi a következő lépés, különösen a társult országok számára, illetve a parlament számára, illetve a parlamentben nagyjából mindenki egyetértett azzal, hogy most már a társulási egyezmények végrehajtása jön. Úgy gondolom, hogy amit most el kell érnünk a makri, makro pénzügyi támogatással az az, hogy legyen valamiféle reforma kapcsolatos megállapodás, a társulási megállapodáshoz kapcsolóan. A partnereinkkel tartott egyeztetések során a társult országokra gondolok, illetve a keleti partnerség országaira, hogy ez a jó előremutató megközelítés. És szeretném hozzáfűzni a kollégák felszólalásához az INTA viták kapcsán, hogy megbízhatónak kell bizonyulnunk a feltételek rögzítésében. Uh, uh, hogyha megvalósítható feltételeket tudunk megállapítani, akkor nem kell, hogy eltávolodjunk ettől. Ez a folyamat a feltételek kialakítása még mindig előttünk van, azok számára, akik a UNESZ-ben dolgoznak a keleti partnerségi országokkal, ők szeretnének ehhez hozzájárulni. Grúziával kapcsolatosan mindenki egyetért, hogy az ország jól halad, sokkal jobban, mint a többi ország, de azt is tudjuk, hogy nagy nyomás alatt vannak. Nem csak a befagyasztott konfliktus csak kell zöldágra vergődniük, hanem ott van Azerbajdzsán, Törökország, ez meglehetősen sokat követel tőlük, és ezek nagyon komplikált szomszédok, és szoros kapcsolatban van velük Grúzia, úgyhogy ez is egyfajta politikai feszültséghez vezet. Erről nem szabad megfeledkeznünk, hogyha az országot értékeljük. Magam részéről az ön által elmondottakhoz még azt kell hozzáfűznöm, hogy a média fejlemények, az átláthatóság, a média ágazat átláthatósága Uh, of ownership of media related. És nagyon fontos, illetve a média birtoklás, illetve a pluralizmus, mindezek nagyon fontos kérdések. Én nagyon szeretném, hogyha ezek a feltételek között szerepelnének, valamint a függetlenség, mint ahogyan már a Velencei Bizottság beli kollégákkal egyeztettünk, a bíróságok és az igazságügyi szervezet függetlensége és olyasvalami, amit nem szabad elfelejteni. Még ha látjuk is a pozitív fejleményeket, akkor is világos kapcsolatot kell tartanunk társult partnerünkkel, Grúziával. Mindazonáltal még valamit hozzá kell fűznöm mindehez, a hálaszavait. Grúzia azon országok közé tartozik, amelyek a Gule Movement mozgalom korábbi tagjaiként nem térnek vissza Törökország útjára, ezt erősíteni kell. Tudva, hogy nem minden emberi jogi kérdés megoldott megnyugtatóan, például a nemek közötti egyenlőség ugye nagy fejtörést okoz, azért ez pozitívum ilyen földrajzi van, amelyben Grúzia van. Jurek. Köszönöm, Jurek képviselő következik. Köszönöm. Köszönöm. Számunkra fontos most Grúziát támogatni, mégpedig különböző okokból természetesen geopolitikai okokból, történelmi okokból. Ugye fontos Grú Grúziát szorosabban a nyugathoz kapcsolni, mert a grúz társadalom szeretne a nyugathoz közeledni. És természetesen osztom azt a megközelítést is, hogy észszerűen kell eljárnunk. Itt például a politikai okokból fogva tartottak kérdéseiben is. Ugyanis néha itt olyan politikusokról van szó, akik nagyon európér szellemiségűek voltak, mindenképpen sikra kell szállnunk az érdekükben. Ugye itt a jogintézkedések szelektív végrehajtás és felmerül problémaként, a nyomásgyakorlás és hasonlók. Ezt hiszem, hogy továbbra is figyelemmel kell kísérnünk ezt a folyamatot, mert látjuk most a politikai üldöztetést, amit megvalósul az országban. Ezt mindenképpen meg kell szüntetni, tehát ezt figyelembe kell vennünk, és határozottan fel kell lépnünk ebben az ügyben. Aztán a többi pontot illetően Harms asszonyhoz csatlakoznék. Úgy vélem, hogy a tagállamokban különböző nézőpontok léteznek, azonban nem szabad a nyugati országok esélyegyelőségi politikáját úgymond rá kényszerítenünk az országra. Ez ugyanis csak Putyin politikáját támogatná, hiszen ő ezt az ideológiát mindig a saját hasznára fordítja. És ami pedig a kötelezettségvállalásokat illeti, ezen országok esetleg el bátorodnának azon törekvésükben, hogy közelítsenek a nyugathoz. Tehát az lenne az én felszólításom mindenkihez, hogy kicsit mérsékeltebben lépjünk fel. A legfontosabb a politikai foglyok kérdésének felvetése és a nyomás gyakorlás, hogy ezen személyeket bocsássák szabadon. Uh, thank you, Mr. President. I would like... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is teljes mértékben csatlakozom ahhoz, amit Stetina úr nevében Préda úr elmondott, de különösen szeretném, hogyha revesvéli volt miniszterelnök iránti eljárást teljes mértékben leállítanak, hiszen ez bebizonyította a grúz igazságügyi rendszer hatékonytalanságát, és ennek véget kell vetni. A politikai motivumok a volt miniszterelnök eljárás előtti fogvatartását az emberi jogok megállapodásának 18-as cikkét sérti. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy már tavaly az Európai Emberi Jogi Bíróság is határozatában jelezte, hogy az Európai Emberi Jogi Egyezmény különböző pontjait megsértették. A, a határozat pedig, amit az, ember, az Európai Emberi Jogi Bíróság hozott, fel kell, hogy nyissa a jelenlegi kormány szemét, hiszen demokratikus kötelezettségeket vállalt. De ez nem csak vádakra van szükség, hanem a nap, mindennapi politikai tettekre is. A bíróság e két esete is azt mutatta, hogy a volt miniszterelnök óriási mértékben zavarja a jelenlegi hatóságokat, és nagyon nehezen tudják, tud, elfogadható az igazságügyminiszter kijelentéte, hogy több, egyszerűen csak több ezer eurót kell merevesülének kifizetni, úgy gondolom, hogy ez nem megfelelő. Ez igen cinikus, különösen egy ország részéről, amely Európa jövőt képzel el magának. Az ilyen jellegű kormányzati kijelentés nem elfogadható. A megfelelő válasz az az, hogy Merabisvili elleni vádakat ejtsék, azonnal feltétel nélkül engedjék szabadon. Köszönöm szépen, elnök úr! Grazie. Adesso... Köszönöm. Most pedig hallgassuk meg a bizottság képviselőjét. Joan Gries úr van itt jelen, aki a politika és a makroszintű pénzügyi segítségnyújtás témakörében dolgozik. Tessék! Thank you very much, uh, Chair. My name is Jan Grise from the... Uh, Köszönöm szépen, Jan Grise vagyok. A szomszédsági országokkal foglalkozó egységtől, a gazdaság és pénzügyi igazgatóságtól. Először is szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek, hogy támogatták ezt a makrogazdasági támogatási eszközöt Grúzia felé. Grúziának uh, sok finanszírozási szükséglete van a következő három évben 2020-ig, az IMF program eddig tart az országban. A pénzügyi igények, szükségletek elsősorban három tényezőre vezethetők vissza. Nagy a külső deficit, a fizetési mérleg deficit, illetve a földi valutatartalékok növelésének igénye, illetve az, a, az adósságtörlesztési követelménye, követ, elvárások is növekedni fognak, kötelezettségek a következő három évben. Ez alapján tettük a javaslatot a mikropénzügyi, makropénzügyi támogatásra nézve. A 45 millió eurós javasolt összeg, a támogatás összege körülbelül harmadát fedi le a maradvány finanszírozási különbözetnek, amit az IMF és a Világbank nem tud fedezni, azt fedezzük most, ez jó Egyensúlyterem, az európai hozzáadott érték teremtése között, illetve az adományozók közötti munkamegosztás vagy tehermegosztás tekintetében. Biztosítani kell, hogy gyorsan végre tudjuk hajtani ezt a döntést. Ez egy sürgősségi gazdasági eszköz, már beszéltek a számövőszéki vizsgálatra korábban, az egyik ajánlás a korábbi auditokból, amelyek a segítségnyújtásra vonatkoznak az MFA formájában is a szomszédsági országok felé. Arra következtetése jutott, hogy a bizottságnak fel kellene tárnia azt, hogy hogyan lehet rövidíteni az MFA döntések meghozásának idejét. Pia Moszkovici kollégám beszélt arról, hogy sürgősen megállapodásra kell jutni az bizottsággal eh, erről is egyeztettünk néhány héttel ezelőtt. Eh, Szeretnék röviden szólni az önök által felvetettekről is. A javasolt közös nyilatkozatot tudomásul vettük, az AFET eh, véleménytervezet részeként, ugyanakkor szeretném azt is jelezni, hogy a bizottság részéről nem igazán értjük pontosan, hogy a javasolt közös nyilatkozat mire futna ki, mit érhetne el. Politikai előfeltételként a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása a határozatnak egyébként is része a tervezetnek. A második cikkben taglalja ezeket a szempontokat. A nyilatkozat erre emlékeztet, de nem tesz hozzá sok mindent. Hozzá kell fűznöm, hogy a látottak alapján úgy tűnik, hogy van néhány olyan aggály, amelyeket önök felveten, felvetettek, ugyanakkor úgy tűnik, hogy azért komoly aggályok nincsenek Grúziával kapcsolatosan, és a támogatás nagyjából támogatja mindenki. Az Európai Külügyi Szolgálat Tól ezt a tájékoztatást kaptam, az a benyomásom, hogy eddig nagyon nehéz lett volna elképzelni, hogy az EU visszatartaná mondjuk Grúziának nyújtott támogatást, mert nem, feltét, nem felel meg az előfeltételeknek. Ezért úgy gondolom, hogy nem volna jó gyakorlat nyilatkozatokat fűzni a határozatokhoz, ráadásul rendszeresen. A különleges esetekben van ennek értelme. Sokat egyeztettünk már ezzel a szakbizottsággal és az Intával is. Moldova esetében néhány hónappal ezelőtt, az például egy ilyen különleges eset volt, és abban a kontextusban, most persze nem nekem kell erről dönteni, de azért azt mondanám, hogy gondolkodjanak el rajta, hogy a Grúziának intézet nyilatkozat egy kicsit felhigítaná ennek a moldovai nyilatkozatnak az erejét. Tartalmilag nincs közöttünk vita, de úgy gondoljuk, hogy nincsen szükség erre a javasolt közös nyilatkozatra, ami pedig a többi felvetést életi a politikai előfeltételek és a nyomonkövetés tekintetében, a második cikk tekintetében ennek megfelelően már van egy mandátumunk, hogyha ezt a döntést meghozzák, vagyis a támogatás egész életciklus alatt nyomon követjük a feltételeket, a politikai feltételeket. A folyosításkor kell a döntést meghozni, akkor történik tehát értékelés, és a feltételességhez szélesebb körben szeretnénk csatlakozni, tehát vannak egyrészt a politikai előféltételek, amelyek az folyamatban lévő IMF programnak is részei, ezek állandó feltételek az MFA-ban is, és ezen kívül ott vannak a speciális szakpolitikai feltételek az egyetértési memorandumban. Az MFA makrogazdasági eszköz, erre emlékeztetnék, a feltételei megalapozzák a gazdaság sérülékenységének a csökkentését, vagyis hogy a külső válságok sokkal kevésbé forduljanak elő a jövőben. Ezek a feltételek az eszköz céljához kötődnek, ami teljesen megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2013-as közös nyilatkozatáról, a makropénzügyi segítségnyújtásról, az 1A elv azt állapítja meg, hogy az MFA-nak támogatnia kell a szakpolitikai program megvalósítását, amely tartalmazza a korrekciót, a strukturális reformot és a folyófizetési mérleg pozíció kijavítását. Ezt a 16-os és a 22-es preambulum bekezdés is tartalmazza, illetve a bizottsági javaslat harmadik cikke, amely a gazdasági szakpolitikai feltételekről szól. Meggyőződésünk tehát, hogy az MFA eszköz ereje és ható ereje pontosan a, ehhez a fókuszhoz kapcsolódik. Ezért kicsit szkeptikusak vagyunk olyan javaslatokkal kapcsolatosan, amelyek a feltételességet akarják túlhangsúlyozni új területeken. Uh, um, Bizonyos, hogy a társulási megállapodások nagyon fontos referenciapontot jelentenek az Európai Bizottság számára, amikor is a szakpolitikai feltételeket határozzuk meg. Nagyon sok olyan pont, amelyet felvetettek ebben, ezekben a megállapodásokban a gazdaságfejlődéssel köz, közvetlen kapcsolatban van, és figyelembe is fogjuk venni teljes mértékben. Természetesen azzal az előfeltétellel, hogy a társulási szerződésnek több éves megvalósulását kell előirányozni, ez az eszköz MFA pedig rövid távú, így a feltételeknek ambiciózusnak kell lenniük, de megvalósíthatónak is egyúttal. Thank you. Köszönöm. Még egy dolog, egy mondat. A hitel és támogatás közötti megoszlás tekintetében a Gazdaság fejlődési státusz alapján, a fejenkénti bevétel alapján, jövedelem alapján határozzuk ezt meg. E tekintetben az egyfőre jutó jövedelem eh, tekintetében az elmúlt 5-10 évben jól irányba haladt Grúzia, ezért csökkent a támogatás mérték a hitelhez képest és az előző két művelethez képest. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dirk Schübel kap szót, az Európai Külügyi Szolgálat egy kicsit rövidebben, ha lehet. Thank you very much, and I try to be as brief. Köszönöm szépen, igyekszem minél rövidebb lenni. Először is azt hiszem, Grúzia az a keleti partnerség országai közül az, amely a legközelebb áll ahhoz, ami tulajdonképpen a szemünk ezzel előtt lebegett, amikor 2008-2009-ben létrehoztuk a keleti partnerséget, ami persze nem jelenti azt, hogy minden tökéletes. A legutóbbi híreket az országról a grúz társulási jelentésben találják, november 10-én adtuk ki a kormányjal, a grúz kormányjal és a társulási tanács megtárgyalta 2018 elején az előrehaladást, Elismertük, hogy politikai stabilitás és kötelezettség eh, kinyilvánítás Grúz részről a folytatása Novemberben további tárgyalások voltak. Az EBS e bocsánat, az OSCE eh, az EBSZ e véleménye szerint az általános demokratikus jogokat tiszteletben tartják. 2017-ben a vízummentes rendszer bevezetését is eldöntöttük márciusban. Továbbra is külön figyelmet folytatunk az alkotmányos reformokra. Ahogy említették, üdvözöljük a közelmúltban bemutatott módosításokat, és nyomon követjük a bírói kar reformját, és a jogállamiság és emberi jogok tiszteletben tartását tartjuk fontosnak. Az ombudsman kiválasztását széles konzultáció előzte meg, ezt pozitívnak tekintjük az ország a grúz demokrácia továbbfejlődésében. Fontos a fenntarthatós, a reformok fenntarthatósága és az eddigi ö, eléredmények mellett a makroökonomiai fejlesztés is külső akciószolgálatként szoros kapcsolatban vagyunk a bizottsággal is, és reflektálunk is. Úgy mondjuk, hogy úgy gondoljuk, hogy a politikai feltételeket teljesítetnek, tekinthetjük. Ennek tükrében megerősítjük, hogy a külügyi szolgálat készen áll arra, hogy a helyzetet tovább részletesen megítélje demokrácia, reformok, jogállamiság, és a makrofinanciális rendszer működése. De van néhány kétségünk is, hogy a közös nyilatkozat szükséges-e, hiszen a helyzet nem hasonlít a moldovai helyzethez, ahol úgy gondoljuk, hogy sokkal drámaibb helyzet van, különösen amiért, mert a bizottság ajánlásait nem tartották tiszteletben, és a jövőben sem teszik. Ezért azt kérjük, hogy gondolják végig, hogy egyáltalán szükséges-e a közös nyilatkozat. Köszönöm. Eh, Maminkis kollega. Egy pillanat még várjon. Senki nem figyel rám. Eh, Grace úr, nem igazán értem, hogy milyen munkát végeztek. Jobb lenne, ha egy kicsit esetleg részletesebben elmondaná számunkra mint mondtam, köszönöm szépen, mint mondtam, rengeteg kérdésem van, és nagyon sok kérdésre választ is kaptam, amivel teljesen egyetértek. Köszönöm az árnyék előadók is ugyanígy gondolják, tehát megkapták a válaszokat. Az egyik módosítom, amit benyújtottam, tulajdonképpen ez alapján nem is érte, hogy miről beszélünk. Mi pare chiara la risposta. Detto questo... Nos, ezzel akkor le is zárhatjuk a, beszél, a vitát. December 17-én van a módosítók benyújtásának határideje január 26-án fogjuk a, szavazni a szakbizottságban. Ezt a részt akkor most be is zárjuk, a, ezt a napi rendi pontot. Pronti? Abbiamo adesso all'ordine... Akkor folytassuk a 2016-os EU általános költségvetés mentesítésének megtárgyalásával. Krisztián Prédának adom meg a szót, hiszen ő az előadó. Látom, hogy nagyon izgatott a zöldek frakciója, mondja Préda úr. Paolo. Nagyon köszönöm, elnök úr. Az órára tekintek, és úgy látom, hogy 13 percünk van három témára. A két témát szeretném összefogni, ami a mentesítésre vonatkozik. Tehát a bizottság mentesítésével kezdeném a 2016-os évre ez ugye a négyes fejezet, ötös szakasz, és itt ugye a 2015-ös évhez képest 2,8%-ról 2,1%-ra csökkent tavaly a hiba arány. Ez egy kedvező fejlemény és remélhetőleg a kétszázalékos küszöbe le fog süllyedni ez a aránya a következő évben. Jó lenne, hogyha a bizottság a számvevőszék valamennyi ajánlását végre hajtaná, és így 0,7%-os csökkentés lehetne még pluszban végrehajtani a lényeges hibarányt illetően, hogyha a rendelkezésre álló információkat felhasználták volna. Szeretném üdvözölni a polgári missziókra vonatkozó előrelépést a közös kül- és biztonságpolitika keretében. Itt a bizottság megint csak egy kedvezőbb eredményt írt, ért el, és sajnálatos módon viszont bizonyos tagjelölt államokban gyengeségek tapasztalatok az auditot illetően az előcsatlakozási eszköz végrehajtása vonatkozásában. Itt megint csak itt vannak a szemvevőszék ajánlásai. Fontos lenne, hogy a bizottság javítaná az auditok irányításának minőségét. A négyes bekezdést illetően javasoltam egy módosítást, amely ezzel a kérdéssel vonatkoz, ö, foglalkozik. Itt világosabban kell megfogalmazni a hiányosságokat az audit rendszerekben bizonyos partnereink esetében, ami pedig más pontokat illeti, például az ötös pontot, ez az Európai Külügyi Szolgálat mentesítése. Itt elégedetlen látom, hogy jól hajtották végre, nagyobb ö, ö, hiba, ö, hibák nélkül a költségvetést, ez mindenképpen egy örvendetes tény, tény. Úgy láttam, hogy az összes kolléga elhagyta a termet, amikor a költségvetésről van szó, hát egy kicsit szomorú vagyok, hogy ez így történt, hogy itt egyedül beszélek a költségvetésről, de persze önnek is beszélek, elnök úr. Ugye fontos itt megkétszerezni az erőfeszítéseket az emberi erőforrások kezelését, illetve hogy megszüntessük a jellegi egyensúlytalanságokat. Különösen a menedzsmentet illetően, a nemek arányát illetően, illetve a régi és új tagállamok közötti megoszlást illetően, illetve az uniós és tagállami tisztviselőket illetően. Ezeket módosítókban fogom megfogalmazni a véleményemhez. Szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre is, hogy az Európai Számvevőszék gyengeségeket azonosított a tenderekben, amelyeket az EU delegációk szerveznek, a 60 ezer eurós összeg határ alatti szerződésekről van szó, és jó lenne a jövő évre ezen a helyzeten változtatni. Az emberi erőforrások kérdéskörét illetően szeretném felhívni a figyelmet annak fontosságára, hogy új prioritásokat határozzunk meg, új szakpolitikákat illetően. Itt megfelelő költségvetési forrásokra is szükség van, akár a bizottság, akár az Európai Külügyi Szolgálat esetében ezek a források teszik lehetővé az adott szakpolitikák végrehajtását. Ugye itt a költségvetési eljárás keretében, vagy akár a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások esetében fontos az, hogy a humán erőforrások kérdésére is oda figyeljünk. A módosítók benyújtásának határideje december 7-e, és várom az elnyek jelentéstevőkkel a szoros együttműködést. Remélhetőleg legalább egyszerűen jelen lesznek majd egy ilyen eszmecserén. köszönöm. ugye az árnyék jelentés tevői fogalom itt valóban nagyon alkalmas, hiszen itt csak az árnyékuk maradt, úgymond. És meg is adom a szót a bizottság részéről Nikol Schmidtnek, tessék. Yes, hello, Nikol Schmidt. Köszönöm szépen. Én a számvevőszéki, illetve audíthatósági kapcsolatokért felelős részlektől érkeztem. Nagy örömmel látom, hogy módosítót indítottak olyan értelemben, ahogy én javasoltam. Az ajánlások olyan munka következményei, amelyeket az én egységem végzett a jelölt országokban, Ezeket a gyengeségeket alapítottuk meg, a verifikációkkal kapcsolatos gyengeségeket így, ilyen értelemben azonosítottuk. az hatóságok vezetőinek képzettségi hiányosságai, valamint a felügyelet, felülvizsgálat hiánya, illetve a képzések hiányosságai is felmerültek. Én találkoztam az hatóságok vezetőivel az elmúlt hónapokban, egyetértünk minden megállapot, megállapítással, voltak nagyon lényeges megállapítások bizonyos országokban, az a képzések és berendezések tekintetében dolgozunk az ügyön, illetve a felügyelet és a tervezés tekintetében nálunk a DJ-nél részletesen vizsgáljuk az audithatóságok dokumentációját illetve a kötelezettségvállalásokat. Együttműködünk velük az akcióterv kidolgozásában minden országban. Ezek specifikus akciótervek, amelyek az előrehaladást monitorozzák. Ezek nagyon részletes technikai kérdések, mint kockázat, becslések, audit metodológia, stb. Szervezünk bizonyos TAIEX több országra vonatkozó workshopokat, amelyekben megoszthatják a résztvevők a legjobb gyakorlatokat. Macedóniában volt ez egy hónappal ezelőtt, összehozzuk az audíthatóságokat, hogy mindenki megértse mások problémáját, végül pedig a külső auditorokkal is egyeztetünk a kalkulációk tekintetében, mert az az aggályunk, hogy ezek nem kiegyenlítettek, technikai segítségnyújtást is nyújtunk. Reméljük, hogy minden intézkedésünk a számvevőszék bírálataira választ ad, és együttműködni szeretnénk minél gyorsabban a parlamenttel. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Most pedig Emanuel Georgios Papaneunak szeretnék szót adni, aki a DigiDevco egység vezetője, tessék. Eh, Köszönöm elnök úr, a DevCo főigazgatóság is elégedett a hiba mérték csökkenésével, az általános költségvetésben 2,8-ról 2,1-re csökkent ez, a fejlesztési alapban 3,8-ról 3,3%-ra csökkent ez tavaly óta. Ötödik éve csökken az adó, a hiba mérték, ezek mind nagyon jó mutatói a haladásnak. Folytatjuk a munkát, megpróbáljuk tovább javítani a helyzetet, végrehajtva az szemövőszéki ajánlásokat, harmadik pont, a javaslatok, az előadói javaslatok tekintetében. Mi is foglalkozunk a támogatások ügyével, illetve a kockázat eh, tanulmányokkal. A főigazgatóság egy megállapítást eh, intézett az éves tevékenységi jelentésben, egy cselekvési tervnek a részehez. Ez különböző cselekvéseket tartalmaz, mint például a Terms of eh, átfelülvizsgálata az auditokban, az eljárások egyszerűsítése, átláthatóvá tétele a támogatások tekintetében, különböző intézkedések, az iránymutatások, a szerződéskötő egységeknek, a képzés tekintetében iránymutatások a leggyakoribb hibák feltárására. Mindezek az intézkedések most is folyamatban vannak. Reméljük, hogy a különböző hiányosságokat, gyengeségeket ki tudjuk javítani, amelyeket a számövőszék megállapított. A visszatérítési meghagyásokat is el kell indítani a megfelelő helyzetben. Minden esetre úgy érezzük, hogy jó haladás történik. Köszönöm. Köszönöm. Utolsóként Ellen Campbell asszony, továbbra is a külügyi szolgálattól a horizontális koordinációs egység vezetője. Good afternoon, Mr. Chairman. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a lehetőséget hogy néhány rövid észrevételt elmondhatok. Én vagyok az új horizontális egyeztetési egység igazgatója a külügyi szolgálatnál. Nagyon köszönöm a kollégáimnak az észrevételeiket, különösen a lényegi hiba arány mértékében, ahol nagyon nagy a haladás. A külügyi szolgálat toborzása érdemeken alapul, figyelünk az egyensúlyra, az a származás, a nemi hovatartozás tekintetében. Az új főtitkár Hegmus Mittel elindított egy nők férfiak közötti egyenlőségi csoportot, most egy egyenlőségi, esélyegyenlőségi úti tervet is készítettünk. A külügyi szolgálat készítette egy nemek közötti egyenlőség és esélyegyenlőség stratégiát, nem sokára elérjük ennek alkalmazását. Ami a beszerzési eljárásokat illeti, megerősítem, hogy a jövő évre javasolt változásokat végre fogjuk hajtani, hogy ezeket a kérdéseket a jövőben orvosolni tudjuk. Köszönöm szépen. Már emlékeztetett a jelentéstevő arra, hogy december 7-e a módosítók benyújtásának határideje, és ezzel ezt a témát le is zárjuk. És várjuk az Albáliával kapcsolatos vitát. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Akkor most folytassuk a hetes napi rendi ponttal. Nagy örömmel tisztelem, köszöntöm Ditmir Busáti urat, Albán köztársaság külügyminiszterét, mindannyian jól ismerjük őt. Először is gratulálok az Albán függetlenségi nyilatkozat 150. Eh, eh, évfordulójához köszönjük, hogy ma este csatlakozott hozzánk e párbeszédhez, azt követően, hogy megtartja a bevezető megjegyzéseit, meg fogom adni a lehetőséget a képviselők számára, hogy kérdéseket tegyenek fel. Mindannyiunkat érdekel, hogy elmondja, hogy a a belső reformokkal kapcsolatos konszenzus hogyan alakul, különösen a bíróságok és természetesen a regionális együttműködések hogyan alakulnak. Az önök kormányának kényelmes többsége van, mégis folyamatos ellenőrzésnek teszi ki a civil társadalom, az, az ellenzék annak érdekében, hogy megfelelően demokratikus legyen a környezet. Júniusban Albániában az Európai Tanács EU csatlakozási tárgyalások megnyitásának bejelentését várhatja. Ezzel ismerjük el, hogy a politikai bizalomépítés, a bírói reformok és a közintézmények dekriminalizálása terén elért eredmények elismeréseképpen, valamint az országok számára súlyos kihívást jelentő kábítószer probléma megoldásának útján is. Ennyit szerettem volna bevezetőként elmondani, kíváncsian várom bevezető urát, Busati úr, meg is adom önnek a szót. Köszönöm, elnök úr. Igen, hálás vagyok, hogy lehetőségünk van arra, hogy eszmecserét folytassunk önökkel. Az EU bővítést Nyugat-Balkán felé való bővítést teljesen beszélem meg. A parlament szerepét nagyon fontosnak tartjuk, és az önök szakbizottságét is. Nem csak az intézmény, de a, a köztámogatása szempontjából is nagyon fontos a Nyugat-Balkán integrációjában. A strukturált kommunikáció országaink és parlamenti képviselők között is ugyanilyen kiemelt jelentőségű, különösen a az elmúlt években tapasztalható bővítésre vonatkozó szkepszis miatt. Hadd mondjam el, hogy az EU hogyan hat ránk, és viszont a mi sorsunk az Európai Unió sorsához kapcsolódik. Mindannyian különbözőképpen, de egy egységes Európa felé dolgozunk. Az önök bizottsága nagyon jól tudja, hogy a Nyugat-Balkán népei mindent megtettek azért, hogy az eddigi álom igazi projekté váljon, és egységesülhessünk Nyugat-Európával. Nem akarunk új választóvonalakat a kontinensen. Akárhol is éljenek az emberek Albániában, akármilyen státuszuk vagy jövedelmi szintük legyen, az albán állampolgárok a békeszabadság, biztonság, folyamatos fejlődés és prosperitás felé néznek. A Nyugat-Balkán régió 15 éve már erőszakos konfliktus nélkül él. A politikai érettség és az EU tagállamoktól tanult átvett tanulságok, de különösen az EU integráció dinamikája segítette a régiót, hogy folyamatosan új perspektívikus kapcsolatokat építsen ki. A, az elmúlt négy év során a regionális együttműködéssel való azonosulás, annak elfogadottsága is erősödött. Minden szinten vannak közös projektek, és a jövőt úgy látjuk, amelynek során együttműködünk, és a közös előnyöket élvezzük az európai integráció perspektívája a legerősebb geopolitikai eszköz az EU puha eszközeinek keretében, és jelentős mértékben segítette, hogy a régió a béke és együttműködés útján haladjon. Az EU intézmények és ezek között az önök bizottsága is folyamatosan részét képezik ennek az átalakulásnak. A Nyugat-Balkán és ennek részén, részeként Albánia csatlakozása geopolitikai célkitűzés és erős mozgatóerő. Ez a megfelelő választás számunkra nincs más alternatíva. De nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy ahogy az telik az idő, egyre kiszámíthatatlanabb kockázatok jelennek meg. A részvétel az, hogy egy végtelen technikai folyamatnak vagyunk részesei, aminek nincsen világos célja, a lakosságot, különösen az ifjúságot elszomorítja, ne felejtsük el, hogy tagadhatatlan előrelépés van, de mégis van több olyan regionális kérdés, amely lehetőség szerint destabilizáló hatású, és az eddigi eredményeket törékenyi teheti. Az EU integrációs folyamat ezért alapvetően fontos. Véleményünk szerint a stratégiai gondolkodás azt jelenti, hogy a nem bővítés költségeit összevetjük a régiónak nyújtandó előnyökből. A már meglévő folyamatokból is ez látszik. A stratégiai gondolkodás a bővítése kapcsolatban alapvetően fontos. Különösen a Nyugat-Balkánon meglévő harmadik szereplők miatt, és az egyre erősödő belső fenyegetettség miatt. A Nyugat-Balkán véleményem szerint nem csak az Európai Biztonság kinyújtott vonulata, hanem annak integráns része. Úgy gondoljuk, hogy ez a stratégiai gondolkodás, és úgy gondolom jelölt országként egyre nagyobb mértékben tudunk hozzájárulni, majd Európa biztonsági kérdéseihez is. Örülünk annak, hogy a bővítés visszatalált az EU képviselők vezetői közé is, az üzenet, amit a e házon keresztül is Juncker elnőnek, e, elnök is e, kül, üzennünk a Nyugat-Balkán megbízhatóságával kapcsolatban, és a stratégiát is támogatjuk. Macron elnök úrnak is tapsoltunk, amikor az Európai Manifestumát tette közzé, hogy a Balkán az Európai Unió része. Szilárdan együttműködünk Magarini főképviselőasszonyal is e szempontból. Végül, de semmiképpen sem utolsó sorban nagyra értékeljük az Európai Parlament és az AFET eh, szerepét, hiszen támogatják ezt a folyamatot. De úgy gondoljuk, ez nem elég. Az EU csatlakozás víziója és a közös stratégiai jelentősége valóságá kell, hogy váljon. Ehhez a bővítésnek a, az EU intézmények programjában eh, megérdemelt helyére kell, hogy kerüljön egyértelmű úti tervet szeretnénk és várunk a csatlakozási tárgyalásokról. Ez világosságot, hitelességet adna a folyamatnak Albánia számára és a jelölt ország számára, amely 2014 óta jelölt ország. A csatlakozási tárgyalásokra vonatkozó döntés óriási előnyöket hozott. Történelmi pillanat, mobilizálhatjuk a teljes politikai spektrumot és közigazgatást a modernizálás mellett. Erősíti az EU részvételét a, ezekben a folyamatokban, és újra nagyobb lökést adhat a folyamatban lévő reformoknak, különösen az igazságügyi reform végrehajtásának. Az albán kormány ezért határozottan fennkívánja tartani a reformok lendületét, és továbbra is a alapvető dolgokban akar teljesíteni, ami a jogállamiság. Ez a konszolidált demokratikus társadalmat alapillére, a működő gazdasági és az állampolgárokért működő kormány stabil alapja. Példanélkül álló folyamatokat hajtunk végre, és mind a tartalmát, mind a mélységét, mind pedig a szerepét tekintve, és ezért nagyon fontos a nemzetközi nyomon követés is. A szervezet bűnözés elleni előrelépésünk, különösen a kanabisz termesztése és csempészése terén elért eredményeink példanélküliek. Az EU tagállamok rendőri szerveivel való együttműködés is eredményes volt. Amit elértünk, az szilárd alapja annak, hogy tovább lépjünk a Albánia EU integrációs útján, valamint További munkát is kell majd a tárgyalások a 23-as, 24-es fejezet tárgyalásával kapcsolatban. A megerősített politikai tárgyalások is segítettek minket abban, hogy az alapvető változásokat az alkotmányban is több alapvető kulcsfontosságú törvényel folytassuk az igazságügyi reformokkal együtt. A 2017-es júniusi parlamenti választások eredménye és az Ebeszodire való pozitív kapcsolat a a választási reform három törvényének módosításának hatékonyságát mutatja, és azt, hogy a három intézmény a bírák és ügyészek újraértékelését is lehetővé tette. Csak a felelős és befogadó, nyitott politikai párbeszéddel volt mindezze megvalósítható. Albánia teljes mértékben megkívánja feletetni véleményét az EU álláspontjának. Osztjuk azokat az értékeket, amelyek erre az európai biztonság is épül. A NATO szövetségesként Albánia előtt nincs más alternatíva. Albánia 100%-ig megfelelt a tanács eddigi döntéseinek is, és büszkén szerepel azon országok között, amelyek először reagáltak az ISIS által támasztott nemzetközi fenyegetre a Nyugat-Balkán területén, és segíti az Európai Uniót a szélsőségek elleni harcban. Továbbra is támogatjuk a regionális együttműködést. A folyamat további eszközt jelent, hogy átalakítsuk a régiót, és igazi, vibráló, demokratikus, virágzó térségé alakítsuk. Albánia teljes mértékben azonosul a gazdasági tér gondolatával, ahogy azt a Nyugat-Balkán legutóbbi augusztusi megbeszélésen is hangsúlyoztuk. Nem szabad elfelejtsük, hogy az a tény, hogy ez a régió, ezt a régiót EU és NATO tagországok veszik közbé, de nem vagyunk teljes mértékben integráltak egyikben sem. Egymásnak ellentmondó versenyegéseket is indít. Oroszország nyugat ellenes propagandája az elmúlt évek, eh, években nálunk is eh, megerősödött, nem örülnek a Nyugat-Balkán EU eh, NATO integrálódásának sem. Nem szabad megfeledkeznünk ezen kívül arról sem, hogy nem a rombolás az, ami aminek ereje van, és ami fontos a fejlődés ellenére egy igen komplex sokrétűség tapasztalható a régióban. Vannak olyan szomszédunk, amelyek még távolságot akarnak eh, tartani, a, vannak olyanok, amelyek tárgyalni kívánnak, két jelölt ország, kettő pedig jelölt ország szeret lenni. A fenyegetettség és más fenyegetések, amelyek úgy tűnik a Nyugat-Balkán országokból belülről érkezik, a régiót és Albániát Európa geopolitika és a transatlanti közönség geopolitikájában is fontossá teszik a bővítési folyamat, mind az európai politikai erejét, mind pedig a stratégiai vízióját bizonyítaná. Úgy gondolom, hogy megtaláltuk azt a megfelelő pillanatot, hogy kijelenthessük, hogy Albánia megérdemli, hogy feljebb másszék a létrán, és az Európai Unióval való kapcsolat következő fázisát megkezdje. Elvárjuk, hogy a partnereink is megtegyék azt, amit nekik meg kell tenni. 2018 úgy gondoljuk döntő lesz Albánia számára a csatlakozási tárgyalások megnyitása, az európai zálódás szélesebb értelemben vett lehetőségeit biztosítaná úgy gondoljuk, hogy Albánia számára Európa szükségszerűség, 2018 pedig várhatóan az önök segítségével és támogatásával döntő lehet eh, minden Albán életében. Biztosítsuk azt, hogy az európai integráció el, erős mozgató legyen az ország előrehaladása és jövője szempontjából. Köszönöm. Thank you, Minister Bushati. Köszönöm, Bushati miniszter úr. Köszönöm, hogy beszámolt arról, hogy a legújabb fejlemények fényében, illetve a bővítési folyamat fényében hogyan látja ország a helyzetét. A kollégáknak adnám meg a szót, az állandó jelentéstevővel szeretném kezdeni, nagyszerű országgal, eh, Albániával kapcsolatosan tessék. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm szépen eh, a felszólalását eh, tolmácsolásra szeretném, németül szeretném folytatni, hogy a tolmácsok is tudják, hogy miért kapják meg a fizetésüket, már elnézést. In vielen Punkten... Azt hiszem, hogy miniszter úr sok pontban nagyon helyesen fogalmazott, azt mondotta, hogy a víziót meg is kell valósítani, hozzá fűzném, hogy ha nem így történik, akkor esetleg ez visszajára fordulhat. Azt hiszem fontos, hogy nem csupán ön végezel, kell, önnek kell elvégezni a házi feladatát a saját házatájának reform folyamat keretében, hanem az EU önnel szemben, illetve az ön szomszéd országával szemben, amelyekkel ugye a bővítési folyamatról beszélünk, fontos, hogy megbízható partnerként viselkedjék és hogy megbízható legyen, ez az is hozzátartozik, hogy olyan feltételeket fogalmaz meg, amelyek ha nem teljesülnek, akkor az azt jelenti, hogy önök semmivel nem ö, számolhatnak, ha pedig teljesülnek, akkor az ígéretek beváltására kell, hogy sor kerüljön. Teljes mértékben egyetértek önnel abban, hogy a 2018-as évben meg kell kezdeni a tárgyalásokat Albániával. Valóban meg kell kezdeni ezeket. Nem csupán azért, mert Albániában minden rendben lenne, és meg akarjuk ünnepelni a tárgyalások lezárását, hanem végre szeretnénk látni a tárgyalások kezdetét, mert a kormány, a parlament, beleértve az ellenzéket, megérdemli, megérdemelte már ezt a lépést. Ez világos különösen az igazság ügy reformja esetében, melyben Albánia jobban előre haladt, mint más országok, és azon erőfeszítésben is megjelenik ez, amely arra irányul, hogy a szervezett bűnözést és a korrupciót leküzdje az ország. A szervezett bűnözés esetében tudjuk, hogy még van némi tennivaló, noha egyes tagállamainkban is tapasztalható bűnözés, ezek, ennek a gyökere néha Albániáig nyúlik vissza a miniszterek különböző munkacsoportokat alakítottak ki az egyes országokkal, mint Hollandia vagy akár Németország, és ezen munkacsoportokban dolgoznak ezen a problémán. Szerintem ez igen csak üdvözlendő, és szintén jó eredményeket ígér a jövőre nézve. Még egyszer világosan ki kell mondani. Még egy utolsó dolgot. Rendszeresen kapok leveleket, SMS-eket. Egyesek ezekben arról számolnak be, hogy bizonyos politikusok úgymond nem egészen korrekten viselkednek, majd leveleket kapok az ellenzéktől, amelyek nem csupán, de többek között a volt belügyminiszterre vonatkoznak akár, és az államügyész ugye most egy olyan ügyet derített fel, mely szerint 400 ezer euró ö, folyt be offshore cégektől a választási kampány közvetett vagy közvetlen finanszírozására. Minket nem annyira ezek a feljelentések vagy denunciációk érdekelnek, hanem az, hogy az államügyészség a munkáját végezni tudja. És itt bizonyosan van még némi tennivaló. És egy utolsó mondat. Az a munka, amelyet a parlament és a kormány végzett az elmúlt években, elismerésem méltó. Ez nem csupán jelentéstevőként, hanem német képviselőként is szeretném itt elmondani, hogy ha nem kezdjük meg 2018-ban a tárgyalásokat, akkor egy ilyen döntés számomra teljes mértékben érthetetlen lenne. Elnök, köszönöm Knut Fleckenstein, a következő hozzászól a néppárt részéről Christian Dan Préda. Köszönöm, nagyon köszönöm elnök úr, köszönöm miniszter úr, Busati úr, hogy itt van körünkben, hogy eszmét cseréljünk azon előre haladásokról, amelyet Albánia az EU csatlakozása felé vezető úton tett. Vitathatatlan ez, és a Nyugat-Balkán többi részéhez hasonlóan Albánia egy napon a következő években az EU tagjává kell, hogy váljon. Azt hiszem, hogy a mi részünkről is változtatni kellene bizonyos dolgokon, egyfajta határidőt kitűzve, mert azt mondjuk mindig, hogy majd egy napon Albánia EU-s tag lehet. Szerintem a 2025-ös év, amiről Juncker beszélt, a Nyugat-Balkán összes országának vonatkozásában egyfajta határidő lehet, és jó lenne, ha mi is változnánk ezen határidő kijelölést illetően. Ami pedig az aktuális eseményekre vonatkozik, szeretném megkérdezni, hogy hol tart a bírek tanúsításának folyamata, és ön szerint vége lesz -e ennek a folyamatnak. Ugye itt megindul a tárgyalás, megindultak a tárgyalások a bírek tanúsításával kapcsolatosan. Aztán itt van ez a választási megfigyelő misszió, amely a legutóbbi választások alkalmával megfigyelte az eseményeket. Most érdekelne, hogy az EBSZ ajánlásai, ugye a mi parlamenti delegációnk is az EBSZ-hez kapcsolódott, az EBSZ misszióhoz, és érdekelne, hogy ezügyben mozdult-e valami, hiszen az ebben számos ajánlást fogalmazott meg. És aztán ott van még a kanabisz kérdés köre, az utóbbi időszakban ismét fellángoltak a viták Albánia, Olaszország között a kanabisz kapcsán. Miről tud ön beszámolni, milyen jó fejleményekről a kanabisz dosszié kapcsán? Ez tényleg nagyon érzékeny. Számos európai szemmel köszönöm, miniszter úr. Elnök, köszönöm, Krisztián. Következő felszólaló Bastian Belder az EC nevében. Eh, Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Egy kérdést szeretnék önnek feltenni. Egy olyan szemszögből, amely a szakbizottság számára fontos. Én a Kínához fűződő kapcsolatok jelentéstevője vagyok, Ugye Albánia a nyugat-balkáni országok közé tartozik, és szeretnék megtudni, hogy mi a helyzet Albániával és Kínával. Milyen kapcsolatok fűzik Albániát Kínához? Ugye azt mondjuk, hogy nem akarunk új választóvonalakat Európában. A sajtójelentések azonban azt mutatják például, hogy pont ez a, ebben a házban a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban az SBL, az SDS és az, e, a néppárt eh, elnöke úgy gondolja, hogy Albánia Kínával egészen másfajta célokat követ, úgyhogy ez a kérdésem. Tulajdonképpen ez ellen feszül az európai integrációs folyamatnak, mindaz, amit a kínaiak tesznek, de itt Brüsszelben ez tulajdonképpen árgus szemekkel figyeli az európai külpolitika szempontjából ez nagyon fontos lenne, hiszen fontos tudni, hogy önök merre e, pillantanak. Nem gondolom, nem csak a, ki, a kínaiakra gondolok, vannak más olyan hatalmak is, amelyekkel szeretném, ha tisztázná a kapcsolatokat. Köszönöm szépen. Most a zöldek képviseletében az egy Soltész e, kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, az előadását. Egy kérdésem volna. Oh, a Josa folyóval kapcsolatosan ez Albániának az egyik leghosszabb folyója, 275 km hosszú, ez az egyik utolsó nagy vadfolyó Európában. A kormány koncesziót adott ki egy nagy vízérőmű készítésére, kiépítésére a folyón, ez ellentmond az Európai Unió ajánlásainak, és ellentmond sok környezetvédő szervezet véleményének. Az Európai Parlament ezt megemlítette a 2017. február 15-ös határozatban, vagy állásfoglalásban. Megemlítettük ezt azt a tanácsot adva a kormánynak, hogy fontolja meg a Viosa Nemzeti Park létrehozását a folyó mentén teljes hosszában, és vesse el a tervezett vízi erőmű megépítését a Viosa folyó mentén. Ön hogyan gondolkodik, illetve az albány kormány hogyan gondolkodik erről a témáról? Ez a régió egész szempontjából kulcsfontosságú. Köszönöm. Köszönöm Igor Soltesznek. Még egy valaki jelentkezett, Edward Kukán, van-e még valaki, aki szólni szeretne? Thank you, Mr. Chair. Edward, köszönöm elnök úr, üdvözlöm miniszter úr, hogy eljött az AFED szakbizottságba, köszönöm, hogy eljött, és köszönöm a bevezető előadását is. Nagyon örülök, hogy az országa halad az európai integráció útján. Saját tapasztalatomból mondhatom, hogy Albánia változóban van, konkrét eredményeket tud felmutatni a reformfolyamat tekintetében, és nagyon komolyan veszi azt a feladatát, hogy az Európai Uniós tagságot lehetővé tegye hazája számára. Ahogyan Fleckenstein úr is elmondta, vannak olyan kérdések, amelyeknek a végére kell járni, vannak olyan programok és célok, amelyeket el kell érni, de amilyen megközelítést követ a, parla- a kormányuk, tudom, hogy ez mind komolyan veszik, és folytatják is majd ezt a munkát a jövőben. A közelmúltban sokat beszéltünk arról, hogy a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos hozzáállásunkat meg kell változtatni, több figyelmet kell fordítani erre a térségre, hitelesebbnek lenni. Albánia pontosan az az eset, ahol ez a tézis bizonyítékot nyer. Ahogyan a miniszter úr is elmondta, arra számítanak, hogy pozitív fejlemények történnek az országban a következő években. Albánia szempontjából az a kérdés, ami terítéken van, az az, hogy az integrációs folyamatban mi lehet a következő lépés, hogy mikor kaphatnak egy céldátumot, hogy mikor kezdhetik meg a hivatalos tárgyalásokat. Nagyon lényeges, hogy ez az ország készen fog erre állni, és én úgy gondolom, hogy az AFET szakbizottságnak Wait behind the recommendation. Minden eh, befolyásunk latba kell vetnünk az ajánlások megvalósítása érdekében és a következő lépés elérés érdekében. A jövőben is aktívan együtt kell működnünk az országgal. Köszönöm. Thank you, Edward Kuka. Köszönöm Edvard Kukánnak. Úgy látom, hogy a kollégák közül többen nem jelentkeznek. Több vitát is folytattunk az úgynevezett berlini folyamattal kapcsolatosan, már remélem nyugat-balkáni országokat, illetve nagyon érdekelne, hogy ön hogyan gondolkodik a tiranai kormány szempontjából önök hogyan tekintik a berlini folyamatot, mi az, ami jól halad, mi az, amit lehetne még javítani, milyen elvárásaik vannak a következő Szófia és Susterakezóra nézve, az EU-Nyugat-Balkán kapcsolatok tekintetében, illetve a következő berlini folyamati folyamat csúcs találkozó készítve. 2018-ban lesz ez, 20 perce van körülbelül. Hát én ennél azért rövidebb leszek, köszönöm. Köszönöm a támogatást, az reform folyamat támogatást kapott. Köszönöm, hogy az általunk folytatott reformot támogatják, és azt is köszönöm, hogy életben tartják a bővítési folyamatot, mint említettem a bevezetőmben. A nyugati-balkán, a Albán tekintetében ez ösztönző a demokratizálódásra és az átalakulásra. Szeretnék egyenként választani a kérdésekre. Az első, amit felvetettek, a verifikációs folyamatra vonatkozik, már ami a bírókat és az ügyészeket illeti. Nagyon kapcsolódik a kérdésem ahhoz, amit ön elnök úr is kiemelt a bevezetőjébe. Tudjuk, hogy ez a balkáni térség Albánia részben, balkáni ország részben földközi tengeri ország, amiből az is következik, hogy a politikai szintér nagyon megosztott biztos van tapasztalata, hiszen sok erőfeszítést tett, hogy, segítsünk, hogy segítsen kompromisszumot találni a június, idén júniusi választások előtt. Ami a politikai megállapodást illeti, sikerült egy ilyen megállapodást kialakítani, az, e az albán parlament egyhangulag arra szavazott, hogy létrejöjjenek ezek az értékelő testületek. Most az értékelési folyamat megkezdődött, a bírók a legfelsőbb bíróságban, illetve az alkotmánybíróságban, ők kerültek sorra, valamint az ügyészek, akik a legmagasabb ügyészségi hivatalban dolgoznak. Év végéig az első esetek lezárulnak, és tavasz elejére úgy tűnik kézzelfogható adataink lesznek az értékelési folyamatról, legalább a magas szintű bírák, ügyészek esetében. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a tagállamoknak, az EU tagállaminak és a, az amerikai kormánynak is, amely technikai és emberi erőforrást bocsátott rendelkezésünkre segítségképpen. Mi felvállaljuk ezt a felelősséget, hiszen albánok az értékelők, de külföldi bírák, ügyészek is támogatják őket, akiket nyitott eljárásban választottunk ki. A második kérdés az OECD ajánlásokra vonatkozott. Itt nagyon szeretném megemlíteni azt a két fejleményt, amelyek a leglényegesebbek. Először is a politikai elkötelezettségünk, akaratunk, hogy a az szakértőkkel egyet együttműködjünk, a különböző testületekkel azért, hogy az egyes struktúrák létrejöhessenek, amelyek Next, local government elections and then parliamentary az ajánlások végrehajtásában előkészítendő a parlament, illetve a helyhatósági választásokat, másodszor pedig az adhok bizottság létrehozása a parlamentben olyas valami, ami egy két pártból összeálló bizottság lesz, az, a kormánypárt és az ellenzéki párt vezető is részt lesz majd benne. In order to address uh, those recommendations of the OSCE and ODIR, most of those recommendations have to do... Az EBS ODIR is részt vesz majd ebben a folyamatban, a választási folyamatot próbáljuk minél kevésbé átpolitizálni. Ezek olyan fontos területek, ahol nem csak jogalkotásra van szükség, hanem politikai akaratra is. Reméljük, hogy erről majd a különböző politikai erők tanulmányzóságot tesznek. A harmadik kérdés az drogtermesztéssel, a kannabisza kapcsolatos. Mint önök is tudják, ez egy folyamatos csata számunkra mióta szeptemberben, 2013. szeptemberében hatalomba léptünk, hivatalba léptünk, folyamatosan küzdünk ezzel a kérdéssel. Az elmúlt időszakban továbbá még intenzívebbé vált a kannabisz elleni küzdelem. Albánia valószínűleg az az egyetlen ország, ahol az olasz pénzügyőrsége közösen egy tömeges operációt hajtottunk végre, egy terep műveletet, és most már beszélhetünk arról, hogy megpróbáljuk felszámolni a kannabisz ültetvényeket, megpróbáljuk a stratégia hangsúlyáit a megelőzéstől a cannabis használat elleni, illetve kereskedelem elleni harc felé elmozdítani. Ez egy regionális jelenség, nem ismer határokat, partnereinkkel, a szomszédországokkal közösen dolgozunk az ügyön, őket is érinti ez a jelenség, és megpróbáljuk a kiváltó tényezőket is feltárni, ezek elsősorban a gazdasághoz kapcsolódnak, illetve az érintett országok jólétéhez. A negyedik kérdés Kínára vonatkozott, illetve hogy két oldalú alapon milyen kapcsolatokat tartunk fenn Kínával. Úgy gondolom, hogy elég egyértelművé vált, és Albánia az elmúlt két évtizedben bebizonyította, hogy stratégiailag egyértelműen gondolkodunk már, ami az Európai Unióval való összehangolódást illeti, és az Egyesült Államok, ráadásul NATO tagállam is vagyunk. Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy, hogy, két, hogy köpenyek forgató politikát folytassunk, mint néhány szomszédunk. Ilyen tekintetben mi nagyon egyértelműen gondolkodunk. Ugyanakkor Kína jelenléte a régióban, illetve Albániában nem tűnik számunkra fenyegetésnek, feltéve, hogy a gazdasági együttműködés úgy zajlik, hogy figyelembe vesszük azokat a játékszabályokat, amelyeket az EU csatlakozási napirendünk határoz meg. Mert csak így egyetlen egy utat látunk az Európai Unióért. Köszönöm szépen, hogy más kérdéseket is felvetettek. A, az országon belül különböző társadalmi csoportok aggódtak a környezetvédelem miatt. Most döntés született, és ezt a döntést hogy felülvizsgáljuk. A kabinet átalakul, és a közigazgatást is átalakítjuk, és nagyon alaposan próbáljuk megnézni, megvizsgálni, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban mi a legmegfelelőbb végső döntés. De szeretném biztosítani önöket arról, hogy ezekben a kérdésekben ugyanúgy, mint ahogy a, a vegyi hulladékkal, a populizmusra sikerült megfelelően reagálnunk, és az akinak megfelelő kritériumokkal tudjuk a környezetvédelmet biztosítani, és a bizottság szolgálataira is szeretnénk ebben támaszkodni. Nagy örömmel működünk együtt szakértőkkel, és olyanokkal, akiket önök javasolnak, hiszen tartós megoldást szeretnénk. Az utolsó kérdés pedig a Begint folyamat. Amikor Begint 2014-ben elindítottuk, akkor azt nagyon jó kezdeményezésnek tekintettük, különösen azért, mert egy, egy rendkívül deprimált, vagy a, a bővítés szempontjából depresszív helyzet közepette történt. Sokat segített nekünk. Albánia és Szerbia közti kapcsolatokat segített, és politikai értelemben most jobb helyzetben vagyunk a négy évvel ezelőttihez képest akkor különböző lehetőségek voltak. Volt először két regionális kezdeményezés, a regionális és ifjúsági együttműködési hivatal. Egy szerb vezetője volt a, a hivatalnak Tiranában, a helyettese koszovói volt, tehát ezzel is akartuk a regionális dimenziót és regionális hatást mutatni. Már most megvan a konnektivitási csomag, megállapodás, tudjuk, hogy ezeket a projekteket hogyan lehet majd 2030-ra, de hát négy évre vagyunk választva, és szeretnénk a kancellária, Merkel kancellár is jelezte, szeretnénk több projektet látni. Azt szeretnénk látni, hogy a projektek, a konnektivitással kapcsolatos projektek kézzelfogható eredményeket hoznak az állampolgárok számára is. A következő csúcs találkozóra Bulgáriában kerül sor. Kiváló lehetőség lesz a Nyugat-Balkán számára, hogy a reformprogrammal előrébb jusson, és erősítse a Nyugat-Balkán és az Európai Unió közti kapcsolatokat. Az elmúlt két évben a Nyugat-Balkán az egész európai biztonsági architektúra számára jelentős lépéseket tett a migrációs válság kezelésében, a terrorista fenyegetések és az erőszakos szélsőségekkel szemben. Most a Nyugat-Balkán számára egy olyan nar- akarjuk a narratívát megfogalmazni, az ottani kapcsolatokat erősíteni, hiszen ez döntő. Reméljük, hogy ezen a csúcs találkozón majd a politikai döntést is tudunk hozni, különösen hazám számára és Macedónia vonatkozásában. Mi is, Macedónia is várja a csatlakozási tárgyalások menetrendjét. Ami a következő csúcs találkozót, a Begin folyamat következő csúcs találkozóját illeti, az ugye Londonban lesz. Nos, úgy tudjuk, hogy ott a, köz, a biztonság, biztonsági kérdések lesznek a központban, az is brit érdek is a szomszédságunkban. Nem tiltakozunk ez ellen persze, másrészt viszont jobban szeretnénk, hogyha mélyítenénk inkább az együttműködés, azokat az együttműködési területeket, amelyeket már megnyitottunk a Begin folyamat keretében. Energiára gondolok, gaz, gazdasági eh, együttműködésre, regionális eh, gazdasági kérdésekre, közlekedésre. Ez három olyan fő terület, ami egymást kiegészíti, és eh, aminek közvetlen hatása van az állampolgárok napi életére is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Busáti miniszter úr. Van még néhány percünk. Fleckenstein, would... Fleckenstein előadó úr kér szót, úgy látom. Knut, du hast das Wort. Knut. I will, I will surprise you, so I speak in English. Uh. Angolul fogok be- beszélni mindenki nagy meglepetésére. Csak, csak egyiket a másik után, majd legközelebb örményül, jó? My colleague A Sartes kollégához szerettem volna még néhány gondolatot hozzáfűzni. Nem rejtem véka alá, hogy csalódtunk, hogy hosszú-hosszú tárgyalásokat követően a miniszterelnöknek írtunk, és nem is válaszolt. Persze, az önök kormánya fog arról dönteni, hogy mit csináljanak Albániában. Ezzel tehát a, a Nemzeti Parkkal együtt vagy a nélkül. De szeretném önöket arra ösztönözni, hogy gondolják végig a Nemzeti Park kapcsolatos döntést, ne legyen olyan, hogy az akadályozza a fejlődést. Inkább olyan, amely gazdasági fejlődésre ad lehetőséget turizmusfejlesztésre például az országokban. Csak ennyit szerettem volna röviden elmondani. Thank you. Vielen Dank, Knut. Minister, do you want to respond? Or? This point is taken. So. Okay. Köszönöm szépen. So, no further comments. Then, Minister Bush. Hogyha más megjegyzés nincs, akkor Busáti miniszter úr szívből köszöntöm, és ahogy az előadót ill, és hallottuk, 2018 döntő év lesz Albánia számára. Ön is rámutatott erre. Csak azt szeretném személyesen kívánni az önök kormányának, hogy sikerüljön a tagállamokat meggyőzniük arról, hogy eljött az ideje, hogy a tárgyalások első fejezetét megnyitsák, azt hiszem tapasztalatból is tudja, hogy a parlament és különösen ez a szakbizottság mi inkább bővítéspártiak vagyunk, de hát a tagállamoktól függ, a 28-tól, hogy egyhangúan döntsön erről. Mm, azt hiszem, hogy tudja, hogy mik, tél, mik, mik, mik jelentenek kihívást, de biztos vagyok abban, hogy politikai frakciókon átfogóan lesz támogatás, hiszen úgy gondoljuk, hogy mindenki tisztában van azzal, mennyire fontos a kontinens számára és a nyugatbartás. Ha nem sikerül a stabilitást a nyugatbartára exportálni, akkor azzal a kontinens egészének okozunk kárt, ezért támogatjuk mind a hat ország európai perspektíváját a régióban. Jó szerencsét, és legközelebb, a Tiranában járok, azt szeretném tudni, hogy a kormány most hogy működik együtt az ellenzékkel, mennyire jól, mert néha azt hallom, hogy eltérő véleményük van, és sok sikert kívánunk a kormánynak a kábítószeres bűnözés elleni harcban is. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter, Busati miniszter úr. A nyolcas napi rendi pont, egyebek, úgy látom nincs más. A következő ülésünk eh, december 11-én 8 óra, 7 óra 30-tól 9-ig lezárom a mai ülést. A, a bővített büró ütést, ülést 6 óra után 10 perccel kezdjük.